Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket a ma reggeli, ma délelőtti ülésünkön. Nagyon fontos a téma, amiről ma beszélünk. A szakbizottságban és más szakbizottságokban is nagyon sok időt töltöttünk ezzel a témával az elmúlt jogalkotási periódusban. Ezt a témát azért sikerült már elmélyítenünk, de ezek mindig vannak bizonyos tisztázatlan kérdések. Nagyon hálás vagyok a kollégáknak azért, hogy az Európai Bizottsággal bizonyos aspektusokat tovább el tudunk mélyíteni ma, és nagyon sajnálom azt, hogy a kollégáink lemaradtak erről, az, erről a lehetőségről, hogy plusz információkat kapjanak. Általában segít az, hogyha plusz infókat kapunk, és így tudunk megfelelő döntéseket hozni. Üdvözlöm a bizottság képviselőjét Vilmot urat, illetve két kollégáját. Az írásban önöknek megküldött kérdésekre fognak válaszolni, és lesz arra lehetőségünk, hogy kiegészítő kérdéseket tegyünk fel. Vilmot úr, öné a szó. Vagy nem tudom, hogy ki kíván szólni. Nem tudom, ki kíván szólni. Yes. Yeah, thank, thank yeah, Mr. Thank you very much. Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Kedves parlamenti képviselők! Köszönjük, hogy ma reggel fogadtak minket. Látják, hogy mind a két főigazgatóság itt van, a vállalkozásokkal és a környezetvédelemmel környezetvédelemért felelős főigazgatóság is képviselteti magát, azért, hogy minden zöggenőmentesen bonyolódjon. Elnök úr, szerintem jó lenne, hogyha lehetővé tenni, hogy egy három percben összefoglaljam általánosságban, hogy hol tartunk. Tudja, hogy Tajáni alelnök asszony és Potasnyik biztos úr ugye elmentek Helsinkibe azért, hogy a RICS fontosságát kiemeljék, és az ECHA, az ügynökség fontosságát kiemeljék, és december 1 -e a határidő, a regisztrációs határidő ez nagyon fontos. És azt ők mind a ketten aláhúzták, hogy politikai jelentősége van ennek a december 1 dátumnak. A három intézmény, a bizottság, az ügynökség és természetesen az ipar képviselői leültek egymással, az igazgatók kontaktcsoportja a neve ennek a testületnek, csak azért, hogy ők a beszélgetéseik során fényderítsenek arra, hogy mi a probléma az anyagok regisztrációjával, és megoldást próbáljanak találni erre a REACH jogi keretein belül. Tehát ez egy pragmatikus kérdés, hogy hogyan lehet az ágazatot bevonva segítséget kapni és megoldani ezt a helyzetet úgy, hogy a december 1 határidőt tartsuk. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó tapasztalat volt. 27 problémára derült fény, amikor februárban elkezdtük a munkát, és mind a 27 nehézséget úgymond sikerült megoldani. Tehát kiváló ez a munka, zökkenőmentesen zajlik azóta is. és most tartunk ott, hogy a végfelhasználók teszik fel a kérdéseiket. Ön is említette, vagy hát önök is említették a kérdéseik között ezt, hogy az Európai Bizottság milyen ülést szervezett ezekkel a képviselőkkel. És a vegyi anyagügynökség is természetesen képviseltette magát ezen a találkozón. Nagyon konstruktív volt ez a találkozó, és megpróbáltuk megoldani a problémákat persze először tájékozottunk arról, hogy mik a valódi problémák. Ugye nyilván nagyon nehéz ebben az összetett kontextusban rábukkanni a valódi nehézségekre. Mi nagyon nyitottak vagyunk, és bármire, ami felmerül, szeretnénk megoldást találni. Ezt szeretném hangsúlyozni, elnök úr. Ön is majd meg találhatja az ügynökség honlapján ezeket a válaszokat. A válaszok lefordítottuk, úgymond átültettük aktív politikákká. Tehát mindenki, aki nem jött el erre a találkozóra, az igazgatók csoportjának a találkozójára, megnézheti a hollapunkat és láthatja, hogy nagyon hasznos találkozó volt, konstruktív volt, és partneri kapcsolat alakult ki a vegyi anyagügynökség, a bizottság és az ágazat képviselői között, annak érdekében, hogy a december 1 határidőt tartsuk. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, tehát ezt szeretem volna megvilágítani a parlamenti képviselők számára. Köszönöm. Herzlichen Dank. Und jetzt? Köszönöm szépen. Ki folytatja? Én meg... Megválaszolom a kérdéseket, és majd a kollégám átveszi a szót a későbbi résznél. Az első kérdés, nem is akarom felolvasni, hanem válaszolok azzal, amit előkészítettünk. Úgy tűnik az előző magyarázat fényében is, hogy a regisztrációs folyamat november 30-ától megindul, a vegyi ügynökség nyilvános nyilvántartást vezet a weblapján, hetente frissítik ezt, aktívan nyomon követik a folyamatot. Október 25-ét követően több mint 8500 dossziét jegyeztettek be, és azt várjuk, hogy az első határidőig körülbelül 89 ezer dossziét fognak benyújtani. ahogyan közeledik a, a határidő, nagyjából arányosan teljesülnek eh, a benyújtott eh, regisztrációs kérelmek, eddig 38 ezer teljesült, 25 eh, te vártunk. Az egyik legfontosabb cél a különböző szereplőkkel kapcsolatos aktív kommunikáció folytatása az ellátási láncban, és az iparágnak időre van szüksége az új kötelezettségek betartására, az továbbfelhasználók, akik beszerzik a beszállítóiktól ezeket a az termékeket 12 hónapot kapnak, hogy megfeleljenek a, az előírásoknak a RICS lehetővé teszi, hogy ezt a fajta alkalmazkodást megtegyék. Természetesen nyomon kell követni a helyzetet, és a cégeknek lehetőséget kell arra adni, hogy a nehézségeiket kommunikálják. Eddig kedvező visszajelzéseket kaptunk a gyártóktól, az importőröktől, és bizonyos nehézségekről is szó volt a továbbfelhasználók esetében. Második kérdés, A bizottság speciális szemináriumokat szervez. Kérem, válaszoljon a második kérdésre, és aztán jöhetnek a többi kérdések. Tehát a második ilyen szeminárium szeptember 27-én volt, 13 iparági szervezet képviselte a továbbfelhasználókat, a bizottság nagyon figyelmesen hallgatta meg a kérdéseket. Fontos megjegyezni, hogy bizonyos gyártói szövetségek biztató üzeneteket közvetítettek, nem volt úgymond ijesztő visszajelzés a nemzeti szövetségektől, és a bizottság ismét hangsúlyozta, hogy milyen fontos a jó kommunikáció, illetve az, hogy a továbbfelhasználók tájékoztassák a gyártókat a felhasználás természetéről. Az ellátásbeli problémák sajátos körülmények között felmerülhetnek, de ezt jó hiszeműen kell megoldani. So, jetzt gab's eine Geschäftsordnungsfrage. Charles Chester ügyrendi kérdésben ki szót. Elnök úr, úgy tűnik, mint, hogyha a bizottság képviselője előre megírt válaszokat olvasna föl, és úgy érzem, hogy ezzel visszél az időnkkel. Egyáltalán nem hasznos ez a számunkra, hogyha az írásbeli válaszok már rendelkezésre állnak, akkor miért nem adták ki nekünk előre, hogy ezeket meg tudjuk fontolni, és kiegészítő kérdéseket tudjunk feltenni. Gyakorlatilag ezzel vesztegetik az időnket, ez igazából nem boldogít. Nem tudok ezzel most mit tenni, de szeretném, hogyha jegyzőkönyvbe vennék elégedetlenségemet. Nos, akkor ezt most elfogadjuk, ezzel nem tudunk sajnos változtatni. Azt kértük, hogy válaszolják meg a kérdéseket, ezt most meg is válaszolják. Meg kell most állapodnunk abban, hogy hogyan járunk el, hogy meghallgatjuk-e az összes választ, vagy utána reagálunk erre. Szerintem az lenne a jobb megoldás. Egyetetenek ezzel? Igen, akkor tessék folytassa. Utána pedig megválaszoljuk a kérdéseket. Of course it is a... Persze, természetesen ez egy nagyon célzott, gyors dolog hogyha számokat mondunk, tegnap nem ugyanazokat a számokat mondjuk, mint ma, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy hatékony lesz ez a megoldás. Harmadik kérdés. Javítani kell az ellátási lánc résztvevőivel a kommunikációt, hogy ne szakadjon meg az ellátási lánc. Extrém helyzetekben az igazgatók csoportja dolgoz ki megoldást az EU agájaira. Negyedik kérdés úgy gondolom, hogy nagyon lényeges emlékeztetni arra, hogy a kiterjesztett hatástanulmánynak mi az eredménye. Ezt egyébként szoros együttműködésben dolgoztuk ki az iparággal, felmérve azt, hogy milyen költségekkel járhat az különböző gyártmányok visszavonása a továbbfelhasználók számára 2,9 milliárd körül van ez a becslés és olyan helyzeteket is felmértünk, amikor ezeknek az anyagoknak nagyobb az értéke a tovább felhasználók számára, mint a regisztráció költsége, és ennek persze vannak gazdasági következményei az egész ellátási láncon, és ezt figyelembe kell venni a hatástanulmányban. Ugyanakkor nincsen arra bizonyíték, hogy ezeknek a hatása milyen mértékű jelenleg. Nincsen erre információnk, és bizonyos anyagok esetében elméletben előmerülhet, hogy ezeket visszavonják a piacról költségokokból, de a gyártók úgy tájékoztattak minket, hogy a portfóliójuk valószínűleg nem fog szűkülni a követelmények miatt. Bizonyos bizonytalanságok maradhatnak ezen a területen, és el elképzelhető, hogy bizonyos anyagokat visszavonnak a piacról annak ellenére, hogy a továbbfelhasználók a regisztráció közvetett költségeit vállalnák. Megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, és konkrét tanácsokat dolgoztunk ki cégek számára a kommunikáció tekintetében. Az igazgatók csoportja emellett meghatározza a prioritás kérdéseket, az aggályokat, a követelmények megfelelés, követelményeknek való megfelelés tekintetében, és nyomon követi a vállalkozások felkészültségét, hogy a 2010-es határidőt be tudják-e tartani. Ebben az összefüggésben elismerjük az iparág óriási erőfeszítéseit, hogy megfeleljenek az előírásoknak, illetve hogy leküzdjék a felmerülő nehézségeket. Ötödik kérdés. A bizottság gondosan felül fogja vizsgálni a tapasztalatokat az első regisztrációs időszakra vonatkozólag, és a visszajelzéseket az iparáktól elemezni fogja, hogy megvizsgáljuk, milyen nehézségek merülhetnek fel, és ezért a bizottság több tanulmányt is fog indítani. Ezeket a tapasztalatokkal kapcsolatos jelentések fogjuk összekötni a gyakorlati szempontok figyelembevétele érdekében. Emellett az igazgatók csoportjának arra is megbizatása van, hogy a tanulságokat kidolgozza a legfontosabb kérdésekben, és ajánlásokat tegyen a jövőre nézve a regisztrációs határidőkre vonatkozólag. A bizottság azt tervezi, hogy jövőre lesz egy konferencia, amelyen az érdekeltek a folyamattal kapcsolatos tanulságokat megtárgyalhatják, illetve a határidőket kidolgozhatják. Hatodik kérdés az ECA a weblapján közzétette azoknak az anyagoknak a listáját, amelyeket 2010-re határozott meg az iparág, mint regisztrálandó anyagokat. Ezek aztán vannak olyanok, amelyek nem szerepelnek a listán. Együttműködünk a gyártókkal, az importőrökkel, hogy a két ö, ö, csoport között megszülessen a kapcsolat és a felhasználással kapcsolatos indikációkat is figyelembe fogjuk venni. E, így a továbbfelhasználóknak több ö, információjuk lehet arról, hogy az anyagot regisztrálták-e, ha ezt az információt a gyártótól nem kapják meg, hetedik kérdés. Ez az igazgatók csoportjával kapcsolatos, erről már volt szó, vagyis hogy dialógust akarunk a bizottság, az EKA és az iparák között létrehozni, és ennek részeként az EKA és a bizottság már nagyon sikeresnek tartja a folyó kommunikációt, hiszen olyan megoldásokat tudtunk találni, amikor ez lehetséges volt a jogi keretek között a RICS keretében. A tapasztalatokat megtárgyaljuk majd, és az igazgatói csoport is megfontolja, hogy mikor lehet kiterjeszteni, milyen helyzetekben a csoport munkáját. A modalitásokat is kidolgozzuk a mandátum kiterjesztésére. Erre vonatkozólag folyamatban vannak a tárgyalások, ezt folytatni kell. Az együttműködés már az eddigiekben is igen gyümölcsöző volt, és hozzájárult ahhoz, hogy a regisztráció rendben zajlik. 8. Az EKA különböző terveket dolgozott ki különböző szükséghelyzetekre, hogyha nem lehet betartani a határidőt, ha például túlterhelt a rendszer, és a személyzettel kapcsolatosan is terveink vannak. Ezek a, ezeket a biztonsági terveket rendszeresen napra készítesszük, frissítjük, 9-es Ah, just continue um, with the following question. Folytatnám a következő kérdéssel a vámokkal kapcsolatosan, 9-es. Ez egy nagyon fontos kihívás a bizottság számára a taxuddal együttműködik a récs végrehajtását tekintve a vállalkozás és a környezetvédelmi főigazgatóság, de természetesen a vámok a tagállami hatáskörbe tartoznak. Információ cserére kerül sor az ügynökségen belül, a tagállami hatóságoknak egy hálózatát hozzuk létre ennek érdekében, hogy ez hatásos és harmonizált legyen az egész Európai Unióban. Egy külön munkacsoportot hozunk létre a vámügyi együttműködésre nézve. Egy ajánlást hozunk létre a tagállamok számára, hogy hogyan tudnak megfelelni a RICS rendeletnek a 2008 769-es rendelet is szól erről, a termékek forgalomba bocsátásáról, és ennek vámügyi vonatkozásai is vannak, ez előírja, hogy hogyan kell megfelelni ebben a REACH előírásainak. Tízes kérdés, kis és középvállalkozások. E, a KKV-k speciális helyzetét figyelembe vették e, a REACH e, végrehajtásában, korábban az elfogadásában. Csökkentett díjakat állapítottunk meg, és a kis mennyiségekre is speciális körülmények, illetve feltételek vonatkoznak. Információcserére kerül majd sor és a tudatosságnövelő kampányokkal párhuzamosan, amelyeknek a célpontjai a KKV-k, a tagállamok kapnak különböző iránymutatás dokumentumokat, és ezeket is a KKV-k szempontjából fogalmaztuk meg. Tiáni alelnök tavaly májusban hangsúlyozta, hogy milyen fontos a KKV-k támogatása és biztatása arra, hogy megfelelő személyzetei rendelkezzenek, különösen a novemberi első regisztrációs határidő közelettével. A jelentés alapján ezt szeptemberben adta be az ügynökség. Sok herdeszk nehézséggel találkozott, de speciális szolgálatokat dolgoztunk ki a regisztrálás elősegítésére. Hangsúlyozták, hogy a szolgáltatások és a helpdeskek nagyon szükségesek az iparák számára. Az ECA fokozza erőfeszítéseit, hogy jobban hozzá lehessen férni az iránymutatás dokumentumokhoz, és különböző összefoglaló dokumentumokat dolgoz ki, illetve ezeket lefordítja. A 2011-es munkaprogramban az ECO hangsúlyozta, hogy milyen fontosak ezek a útmutató dokumentumok, ahogyan közelednek a határidők. 22 hivatalos nyelven teszik ezeket közzé. Tudjuk, hogy vannak tagállamok, ahol célzott kampányokat tartanak a KKV-k számára, hogy hogyan tudnak megfelelni a RICS követelményeknek. 11-es kérdés a szívekkel keresztül lehetővé válik a költségek megoldása méltányos módon, amiben nem érvényesül diszkrimináció de ez a kérdés továbbra is kihívást jelent. Vannak jelzések, hogy bizonyos esetekben a tanulmányok költségében nem méltányos módon kértek költségtérítést. Az adatmegosztási viták is felmerültek, és egy kérdések-válaszok dokumentumon dolgoztunk ki erre vonatkozólag. Az ELKA emlékeztette a vállalkozásokat a versenyszabályok betartására, hogy ezeket a szívekben is be kell tartani. Ami pedig a fordításokat életi, ez az utolsó kérdés, ezek a jelentős előrelépést tett a, támogatta a, a háttérdokumentumok fordításában az ECA jelenti a 2011-es munkaprogramjában is hangsúlyozza, hogy a fordítások munkája folytatódni fog, és megpróbálunk megfelelni az igényeknek. Egyelőre a Rich IT még csak angolul érhető el, de az help támogató funkcióját lefordították, 2011-ben lesz egy megvalósíthatóság és igényekre vonatkozó tanulmány az ügynökséggel való kommunikáció tekintetében, és ez a Reach IT-hez való hozzáférést is magában foglalja. Nagyon szépen köszönöm ezeket a válaszokat, és először is kitérnék Churchill Hesternek a megjegyzésére. Azt kérném önöktől, hogy hagyják itt a válaszokat, ezt lemásolhassuk, és el tudjuk jutatni a kollégáknak. Van még egy fél órán körülbelül arra, hogy kiegészítő kérdéseket tegyünk fel. Tehát a kollégáknak lehetőségük van arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, és először is Langen kollégának adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen a felvilágosítást. Az utolsó részhez szeretnék hozzászólni, mégpedig pedig ahhoz, hogy milyen hatása lesz mindennek a KKV-kre. Pontosan ez volt a célja, a, ez volt a célja az Európai ö, Parlamentnek, hogy a nagy vegyi cégeknek megfelelő kapacitása legyen ahhoz, hogy meg tudjanak felelni az előírásoknak. Azonban a KKV-k gyakran kerülnek abba a helyzetbe, hogy feladják bizonyos termékeiket, mert a költségek eh, nagyobbak, mint a várható eh, hozam. És ezért eh, a költségek megosztása néha problematikus lehet. Mi a helyzet a konzorciumok létrehozásával a helyzet? nagy cégek hozták létre ezeket, vagy esetleg kisebb cégek is részt vettek ebben, és főként a középvállalkozóknál sokan azt mondják, hogy olyan sok dokumentumot kell értékelniük, hogy az már túl sok. Azt mondják, hogy több ezer oldalas dokumentumok is megjelenthetnek, Mit tesznek annak érdekében, hogy a forrási problémák mellett a KKV-k meg tudjanak birkózni ezzel a feladattal, és hogyan lehetne csökkenteni a bürokráciát a KKV-k számára? Elnök, az lenne jó, hogyha azonnal tudnának válaszolni. Vilmot úr, önnek intézték ezt a kérdést, lehet, hogy azonnal meg tudná így válaszolni a kérdést. Yes, no doubt. Igen, köszönöm szépen kétségkívül kihívás a REACH a kis és középvállalkozásoknak, ezt nem tagadjuk. Segítjük őket, az ECA minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy lefordítsuk az anyagokat, de egyszerűsített tájékoztató anyagokat is biztosítunk, tehát nem kell elolvasni mind a 700 oldalt, hanem a kis és középvállalkozások a rájuk vonatkozó információkat egyszerűsített formában elolvashatják és valóban ezek a KKV-k is csatlakoznak az anyaginformációs cserefórumokhoz, és ezeken a fórumokon tárgyalnak a nagyobb társaságukkal. Ugye az EK-nak ez az egyik feladata, tehát igyekszik az ügynökség megoldani ezeket a vitákat az ágazaton belül, a versenypolitikával kapcsolatos szabályokat is megjelentettük a honlapunkon, tehát a cserefórumok valamennyi résztvevője tájékozódhat ezekről. Azt hiszem, hogy ez minden. Köszönöm. Okay, thank you. Charles Chichester. Ich hatte noch eine Frage zu den Konsortien. Gibt's kon Lenne egy kérdésem még a konzorciumokkal kapcsolatban, és egy kérdésem. A konzorciumokban részt vesznek a KKV-k is? We don't have information on... Ezzel kapcsolatban nincsen információnk, de nem tudjuk, hogy az összes konzorcium vezetője KKV vagy sem azt hiszem, hogy a legtöbb esetben nagyobb társaságok, akiknek műszaki pénzügyi kapacitásaik nagyobbak, ők a vezetők. Nem tudom, hogy hol KKV-k a vezetők. Csicseszter úr következik. Köszönöm, elnök úr. Gondoltam, hogy hirtelen a német tudásom mennyire megjavult. Ilyen jól beszélek németül. A kérdésem a következő hogy a bizottság tudja-e, hogy miért vetettük mi fel ezeket a kérdéseket? Tudja-e, hogy milyen komoly aggájaink vannak. Az ágazat képviselőjének, a szektornak a képviselői nagyon komoly aggodalmakat fejeztek ki. A válaszok között mindenütt ugyanazt tapasztalható minden válaszban a, a teljes elégedettség, vagy a tájékozatlanság, vagy az, hogy nem értik ezeket a kérdéseket, hogy miért tesszük fel ezeket a kérdéseket például, és akkor megismétlem, hogy nem segít az, hogyha most önök az előre leírt válaszokat felolvassák itt, ez sokkal jobb lett volna, hogyha ma reggeli ülés előtt kiosztották volna, és mindenki megkaphatta volna ezeket a válaszokat. Szerintem ez udvariatlanság. Tehát például az első kérdésre adott válaszokban szerepel, hogy 8 és fél ezer dossziét már regisztráltak, közben meg 38 ezer a másik adat, nem tudom, egy hónap alatt, hát december 1 a határidő. Az aggály az a következő. December 1-én rengeteg anyagot nem tudnak majd felhasználni ezek a vállalkozások, amelyek a gyártási folyamatban elengedhetetlenek, és nincsenek helyettesítő anyagok. Tehát akkor most mit értenek ez alatt a válasz alatt? Tehát itt van a 8,5 ezer és a 38 ezer közötti távolság, ugye különbség, ennyit kellene regisztrálni, és öt hetünk van. Hogy fogják ezt megoldani, vagy hogy gondolják, hogy ez megoldódik? A másik pedig, én tudom, hogy félbeszakítottam a válaszokat, elnézést kérek, hogy félbeszakítottam önöket, nem biztos, hogy jól értettem a második kérdésre adott válaszokat, beszéltek arról, hogy a végfelhasználóknak 6-12 hónapos időtartam áll majd rendelkezésükre, hogy alkalmazkodjanak. Tehát ez most mit jelent? A határidő után még van úgymond egy kis várakozási idő, hogy várjanak, használhassák azokat az anyagokat, amelyek az ő termékeikben szerepelnek adalékok? Nem volt világos a válasz. Ami a hármas kérdést illeti. Itt ugye arról van szó, hogy az ágazatnak milyen lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy csökkentse vagy elkerülje a gyártó folyamat megakadását de erre csak részbeli, részleges választ kaptunk, illetve azt mondták, hogy részleges választ tudnak adni, de semmilyen választ nem kaptunk, és elnök úr, én egyáltalán nem örülök ennek, hogyha én az ágazatban dolgozó lennék, és mondjuk ott tartanék, hogy 5 héten belül leáll a gyártósorom, mert nincsenek meg az anyagok, akkor egyáltalán nem örülnék. Aztán az ötös kérdéssel kapcsolatban azt mondták, hogy rengeteg megvalósítási tanulmány van, amely majd a jövő évben beindul, hát ez a határidő után van, kérem szépen és a probléma pedig velünk van. És így folytathatnám az összes kérdés esetében, de abba hagyom, és azt mondom, hogy a mélységes döbbenetemet szeretném itt most kifejezni, hogy ezt a jogszabályt elfogadták, és itt ez az anyag csak angolul elérhető. Hát ez egész egyszerűen, ez, ez hihetetlen. Ez erre nincs mentsége senkinek. Hozzá nem értés, és csak hanya dőlnek a székükben, ölbetett kézzel ülnek. Hát hol van itt a sürgőség, hogy gyorsan kívánnak válaszolni a kérdésekre? Hát ez hihetetlen hatással van az ágazatra. És például az Airbus esetében is a gyártás egyszerűen leáll. Hát semmit nem látok a bizottság válaszaiban, hogy egyáltalán igyekeznének. Amellett, hogy ketten vagy hárman megválaszolták itt ezeket a kérdéseket. Köszönöm, elnök úr! wer, wer Herr Bocsát. Bocsát úr fog válaszolni. Együtt fogjuk ezt megtenni. A parlamenti képviselőnek szeretném elmondani, hogy nincs elbizakodottság, és ezért az igazgatók csoportja, ahol a bizottság, az ügynökségek, az ipar képviseltetik magukat, ezek már megkezdte ez a csoport a munkáját néhány hónappal ezelőtt. A csoport azonosította a problémákat, és együttműködtünk az iparral nagyon szorosan, hogy megoldást találjunk, olyan megoldást, amit az ipar kért tőlünk. A megoldásokat közreadtuk. Ön azt mondta, hogy hogyan lehetne, azt kérdezte, hogyan lehetne megtudni, hogy milyen megoldásokat találtak. Az ügynökségek tudják, hogy milyen megoldások születtek, és hogy ezeket hogyan lehet gyakorlati módon végrehajtani. Nincsen semmilyen fajta elbizakodottság, nagyon keményen dolgoztunk az elmúlt hónapokban, továbbra is kapcsolatban állunk az iparággal, és mindenki a lehető legtöbbet megteszi, erre kell építenünk, azzal az információval dolgozunk, amit kapunk az iparral, a végfelhasználókat illetően, akkor, amikor megjelent ez a kérdés, akkor találkozókat szerveztünk az iparák képviselőivel, megpróbáltuk velük együtt hatékonyan megoldani ezeket a kérdéseket, és megnéztük azt, hogy hogyan lehet ezeket valóban megoldani. Nagyon nehéz azonosítani, hogy mi is tulajdonképpen a probléma, ugyanis az egész láncban kell megtalálni ezt az elemet, tehát meg kell találnunk ezt. Lehet, hogy ez probléma, lehet, hogy nem. Tehát összeülünk a végfelhasználókkal az elkövetkező napokban, és megpróbáljuk őket bevonni az igazgatói csoportba. És Korábban ez nem így volt az általános vitákban, tehát ez lenne az én válaszom önnek. Graham. Köszönöm szépen, csak néhány dolgot hozzá szeretnék fűzni. Ami a továbbfelhasználók aggájait illeti, a Bukhártól is elmondta, vannak bizonytalanságok azzal kapcsolatosan, hogy milyen anyagokat vonnak majd vissza a piacról, és ennek milyen hatása lesz a továbbfelhasználókra, és nyilván ez nagyon nyugtalanító a vállalkozások számára, hogyha csak egyetlen anyagot visszavonnak, annak is súlyos hatása lehet bizonyos vállalkozások számára. Még nem is tudjuk, hogy mely anyagokat mely vállalkozások használnak, mi lesz ennek a hatása. Ezért működünk együtt a továbbfelhasználókkal, hogy megoldásokat találjunk. Az ideális megoldás az volna, hogyha meg tudnánk akadályozni, hogy leállás legyen az ellátásban bizonyos termékek vonatkozásában. Megoldásokat fogunk keresni, amik legalább enyhítik ezt a problémát. Sokat dolgozunk ezen, tudjuk, hogy sürgős kérdés, de egyelőre nem tudunk beszámolni arról, hogy mi lesz a megoldás, legalábbis a jelen helyzet szerint. Ami a Rich IT-t illeti, említette ennek a fordítási problémáit, az előző válasz biztos nem volt eléggé világos. A dokumentáció és az online segítő sugó funkció már le van fordítva, maga a képernyő nem került még fordításra. A bizottság ezeket arra buzdítja, hogy ezt a fordítást végezze el. a beérkező dossziék számáról már volt szó. Nem vagyunk elbizakodottak, de még nem aggódunk túlzottan, mert a korábbi vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályokkal összehasonlítva úgy látszik, hogy elég gyorsan történik az előrehaladás, úgyhogy azért különösebb katasztrófára nem számítunk jelen pillanatban. Azután, hogy miért nem tudtuk a válaszokat korábban kiadni. Nagyon gyorsan változik a helyzet napról napra, ahogyan az elnök úr is elmondta bevezetőjében. Ezért szerettünk volna beszámolni a legújabb fejleményekről, de természetesen az új verziókat az ülés után átadhatjuk. Köszönöm szépen. Össze kell vonni majd a kérdéseket, meg kevés az idő, még Charles, Giles szeretne valamit még kérdezni. Yes. Uh, the, the time fact. Igen, ami az időt illeti, ez kulcsfontosságú. Néhány hónappal ezelőtt, amikor ezt a csoportot létrehozták, volt már szó erről akkor volt az, hogy vagy önök, vagy az iparág tudatosították önmagukban, hogy itt probléma van, és nagyon közeledik a határidő. A jogszabályok pedig 5 évvel ezelőtt születtek. Meg tudnák-e világítani, hogy ez a késedelem minek tudható be? Nem gondolom, hogy nem megalapozott ennek a munkának a célja, de a határidőt betarthatatlannak tartom. Herzog az nächste. Herzog azt mondja következő. Thanks, Chairman. As, as... Köszönöm, elnök úr. Én voltam az egyik árnyék előadó ebben az ügyben. És azt kell mondanom, hogy nagyon érdekes számunkra ez a siker, de nem bürokratikus sikerről kellene beszámolni. Csicseszter úrral egyetértek, hogyha írott kérdések vannak, és hogyha mondjuk 40 ezer regisztrációval meg tudnak birkozni, akkor 10 kérdéssel is. A REACH jogszabályalkotás nem bürokratikus folyamat volt. A nagy kérdéseket, a nagy nehézségeket, nagy kockázatokat akartuk azonosítani. Ez sikerült? Hol tartunk ebben? Úgy gondolom, hogy ez az az érték, ami miatt azt mondtuk az európai iparágnak, hogy sajnos ezt a költséget meg kell fizetni, mert különben nagyon kockázatosak lesznek az anyagok, amelyek a piacon vannak. A másik kérdésem, csodás hallani azokról, akiknek sikerült keresztül menni ezen a folyamaton, de az áldozatokról van-e információnk? Mi a, az áldozatoknak a földrajzi megoszlása? Persze a, a nyelv költség is további költséget jelent, hiszen fordítaniuk kell, és ez méltánytalan a nem angol nyelvű országoknak, ahol az üzleti nyelv nem az angol. Úgy gondolom, hogy itt valódi jelentésre, beszámolásra van szükség és előrelépésre. A kérdésem, az ügynökség és a, és a rendelet jó-e további támogatása van-e szükségük a szakbizottság részéről, a parlament részéről, vagy azt gondolják, hogy jó, most már meg tudjuk csinálni. Utolsó kérdésem. Ugyanúgy, mint a biocid irányelv és más irányelvek esetében, úgy gondolom, hogy gyengül ezek miatt a REACH végrehajtása. hogyan gondolkodnak a többi jogszabályról, erősíti vagy gyengíti ezt az ügyet? Több időre van szükség, elnök úr, ez az egyik legfontosabb kérdés a gyártók számára Európában, hiszen nemrégében eldöntöttük, hogy az iparpolitikával többet foglalkozunk, több időre van ehhez szükség. Köszönöm szépen, kilenckor szívesen kezdtem volna az ülést, tíz perccel később kezdtük, mert sokan nem voltak még itt, ezért sok ö, időt elvesztettünk, viszont tízkor már jönnek a kollégák, hogy pontosan szavazhassunk. Tehát nem tudok mindenkinek megfelelni sajnos. Mészáros úr lesz a következő. Köszönöm, elnök úr. Senki sem kételkedik abban, hogy a REACH regisztrációs rendszer nagyon fontos számunkra, és feltétlenül be kell vezetni. Én viszont osztom előttem szóló kollégáim aggájait, elsősorban Csicsesz terület, aki a időbeosztást kifogásolta, és szerintem is ez nagyon nehezen betartható, és csatlakoznék itt Langen kollégához is a KKV körül. Egyszerűen úgy látom, hogy a KKV anyagi és adminisztrációs megterhelése ezzel borzasztó nagy lesz. Örülök neki, hogy a bizottság képviselői kifejtették bizonyos álláspontokat ezzel kapcsolatban, és, és lézbe eloszlatták az aggályomat, de tudnunk kell, hogy a a szerves anyagok szintézisében 50%-ban a kis tonázsú gyártásban a KKV-k érdekeltek, és így az a veszély fenyeget, hogy több anyagot is visszamolhatnak a közeljövőben. Tehát erre gondolni kell, és ezt egy olyan rendszerrel kéne kezelni, hogy ez valóban ne történje meg, tehát az időt meg kell nekik adni, és az anyagi és más támogatást, hogy ezt tovább iessék keresztül ühessék. Még egy kérdésem van, egy konkrét kérdésem. Nem tart-e attól a bizottság képviselő, nem tartanak attól, hogy a, a ez a regisztrációs rendszer bevezetése a közeljövőben a kísérleti állatok, állatok fokozottabb alkalmazásához vezethet, mert egy csomó új adatra lesz majd szükség, amely új tesztekre, és minden bizonyja lesz a kísérleti állatok további felhasználáshoz fog vezetni, és jó lenne, hogyha ezt valami módon kompenzálni lehetne, illetve olyan módot adni, hogy, hogy eddig már meglévő anyagokat is felhasználhassanak adatokat, és ne kelljen új állatokat ezért feláldozni. Köszönöm szépen. Ms. Eck. Ekasszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Korábbi jelentéstevője vagyok a Ricsnek ebben a szakbizottságban, az elmúlt periódusban foglalkoztam ezzel, és eh, kicsit azért aggasztónak tartom a helyzetet. Az elmúlt héten eh, találkoztunk az ünnökség munkatársaival, a részben tájékoztató jelenleg tartom a válaszait, részben pedig nem. Ebben a jogalkotási periódusban nagyon fontos szerep jut a környezetvédelemnek, főként olyan országok esetében, ahol mi nem sikerült ezekkel a kérdésekkel megfelelően szembenézni. Amikor megszülettek eh, a döntések, illetve a jelenleg idő közötti, időpont közötti időnek elegendőnek kellett volna lennie, tehát az időbeli ségnek elének kellett volna lennie. Az ügynökségek felállítása után rájöttünk, hogy vannak bizonyos problémák, amelyek blokkolják a rendszert. Az első kérdésem, elnök úr, az az lenne, hogy én szeretnék majd eh, Helsinki-be egy delegációt szervezni, hogy a helyszínen tájékozódhassunk, a következő koordinátorülésen ezt szeretném majd felvetni. Szeretném, hogyha két meghívott vendégünk részt venne ezen, elkísérne bennünket, és megnéznénk a helyzetet. A következő kérdésem az az, hogy mit tesznek az érintett iparággal, és főként a KKV-kkal, hogyan tudják őket tájékoztatni, és hogyan tudják megkönnyíteni a munkájukat plusz időt adnak nekik, vagy plusz információt. Hogyha van egy extra csoport, akit kineveznek erre, az nem elegendő ahhoz, hogy segítsenek az egyes vállalatoknak. Tehát hogyan kívánnak az egyes vállalatoknak segíteni a problémák esetében, hogyan tudnak itt tovább dolgozni, és hogyan tudnak itt biztonságosan tovább dolgozni. Eh, tack, herr ordförande. Eh, jag tycker det är viktigt att säga Köszönöm szépen. Den mest eh, ambitiös. Köszönöm. Azt hiszem fontos elmondani, hogy a REACH a vegyi anyagokkal kapcsolatos legambiciózusabb jogszabály. Sok engedményt megtettek annak idején, amikor ezt a jogszabályt tárgyalták és jóvá hagyták, de azért, hogyha őszinték vagyunk, és azt, mondják, azt mondjuk, hogy hogy is állnak a dolgok. Vannak itt bizonyos érdekek, amelyeknek nagyon erős képviselői vannak ebben a szakbizottságban is, de ettől függetlenül a REACH mégis egy jó jogszabály. Értem, hogy vannak bizonytalanságok, például ami a határidőket illetve a regisztrációs határidőket, és tudom azt is, hogy a kis és középvállalkozások helyzete is bizonytalan, hogyan tudják betartani a jogszabályi elvárásokat, és így tovább. De az én véleményem és a frakcióm véleménye ugyanez, hogy a vegyi anyag ügynökség és az Európai Bizottság együtt kiváló módon dolgozik. És ez a kicsi és a nagy vállalatokra is igaz. Mindannyiuk számára itt a segítség, és mindenki, mindenki részt vehet például az igazgatók csoportjában, ebben a kontakt csoportban, ahol a hat részágazat képviselői próbálják ezt a munkát elvégezni, annak érdekében, hogy a határidőt tartani lehessen, és hogy a REACH működjön a gyakorlatban. Szerintünk nagyon fontos az, hogy ezt a jogszabályt betartsák, megfelelő módon érvényt szerezzenek neki a gyakorlatban. És szeretném, hogy mi, mint jogalkotók, vállaljuk a felelősséget ezért a jogszabályért, amely a vegyi anyagokat illeti. Tehát meg kell próbálni nekünk is hatékonyan dolgozni, hogy ez működhessen. Persze, hogy nem lehet minden problémát rögtön megoldani, de ne hagyjuk azt se, hogy a sok felháborodás eredményeképpen valaki mondjuk bolykottálja a récset. Persze, hogy javítani kell, persze, hogy időre és erőforrásokra van még szükség, persze, hogy együtt kell dolgozni, és szinergiára van szükség, hogy a pozitív hatásokra gondoljunk. Langen úr, hadd tegyek fel még egy kérdést. Először azt válaszolták, hogy a KKV-k dokumentumait lefordították. Csicsasztrónak is azt mondta már, hogy csak egy részét folytatták le a dokumentumoknak. A határidők lejárta előtt de egy kicsit ezért meglep engem az, hogy különbözőek itt a, az állítások, és mindig is felmerül ez a kérdés, hogy az Európai Bizottság egyáltalán kész és hajlandó-e arra, hogy meghosszabbítsa a határidőket, hiszen a KKV-k számára a feltételek mi nem teljesültek, nem férnek hozzá a szükséges információkhoz. Állandóan fel fog merülni ez a kérdés. Azt mondták az, a kezdetben, hogy ö, vannak bizonyos terveink, hogy 400%-kal növeljük a kapacitásunkat a regisztrációs időszak végére. 400%-kal? Hát csodálkozom, hogy senki nem javasolta még azt felülről, hogy egyáltalán meghosszabbítsák a határidőket. Herr Ransdorf, letzte Wortmeldung. Ransdorf úr. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek hercogasszonyjal, hogy különbséget kell itt tenni angol, mint Shakespeare nyelve között, és angol, mint Eurospeak, az az európai szaknyelv között. Ezt mondanám a bizottságnak. El kell, hogy mondjam, én egy nagyon csalódtam. A múltban ugye megvoltak a kísérletek, a saját hazámban egy állami intézet volt, amely ezeket a vizsgálatokat, ezeket a kísérleteket elvégezte, tehát minden terméket ők vizsgáltak be, és az Európai Bizottság ajánlása szerint ezeket szüntessük meg, ezeket a jól működő intézeteket szüntessük meg, amelyek az anyagokat, az egyes termékeket bevizsgálták. Most tehát azt látjuk, hogy az ügyfelek és állampolgárok igényei igényeit a piac nem tudja kielégíteni. A kínálat nem elegendő. Remélem, hogy ezt a szakadékot sikerül valahogy lefedni, megszüntetni a jövőben. De sajnos a bizottság által javasolt rendszer nem működik. Ez látható. Köszönöm. Oké, okay, ich bitte um Verständnis. Mindenkinek a megértését kérem. Angelika, csak nagyon-nagyon röviden, hiszen még választ is, a válaszokat is meg kell hallgatnunk, és csak két percünk van. Nem kell sok idő, csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy támogatnám Langen úr hozzászólását. Tegnap KKV-knál jártam, a vegyipari KKV-nál, ugyanis ahonnan én származok, nagyon sok ilyen vegyipari kisvállalkozás van, és ezeknek foglalkozniuk kell a reach minden nap. Valóban óriási problémát jelent az, hogy minden nyomtatványt kitöltsenek, csak angolul elérhetőek ezek a nyomtatványok, és hogyha a határidőket nem ö, hosszabbítják meg, akkor a jó akarat ellenére se tudják elvégezni a feladatukat. Egyszerűen nem lehet azt követelni a KKV-któl, amit elvárnak, minden biztos arra utal, hogy mennyire fontosak a kis és középvállalkozások, és hogy támogatni kell őket. Hát én azt kérném, hogy ezt a REACH esetében is vegyünk filembe, és legyünk rugalmasabbak, és hosszabbítsuk meg a határidőt. Elnök, akkor a bizottság kapja meg most a szót, és hogy egyetetelek ezzel, akkor azt javasoltam a bizottságnak, hogy mivel tízkor már szavaznunk kellene, és minden kollega itt van, aki szavazni szeretne, tehát azt mondanám, hogy a bizottság most az 5-6 kérdésre ad egy elsődleges választ, nem részletesen, mert rövid az idő, és utána pedig írásban kapják meg a válaszokat a kérdésekre. Utána pedig még egyszer majd kérdéseket kell feltenni, mert nagyon sok kérdés jutott még. Először akkor a bizottság megválasztja a kérdéseket, a többi pedig majd írásban kapjuk meg Vilmot úr. Thank you, Chair. Quick, please, please, Kérem, hölgyeim és uraim, mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos ez a kérdés, tehát kérem, hogy figyeljenek, hiszen a bizottság most választ ad nekünk. Very briefly then, um, the question... Köszönöm, nagyon röviden. Feltették azt a kérdést, hogy kockázatokat találtunk-e, ez nagyon fontos. Igen. Igen, igen, vannak olyan indikációk, hogy itt újabb kockázatok merülnek fel, a társaságok már ezeket beazonosították, a biztonságot javítani kell. Kis és középvállalkozások, igen, minket aggaszt az ő helyzetik, osztjuk az önök aggodalmaikat, önök aggodalmait a fordítással kapcsolatban, igyekszünk mindent megtenni. Az ügynökség azt mondja, hogy a legfontosabb dokumentumokat a határidőre lefordította, és tovább dolgoznak a fordításokon. Vajon elérünk-e a kis- és középvállalkozásokhoz? Hát nem. Brüsszelből nem tudunk minden ezer kis- és középvállalkozáshoz, minden egyes a vállalathoz eljutni, de a tagállamok hatóságaival, az ágazat képviselőivel együttműködve próbálunk eljutni mindenkihez, de az összes, minden egy szem KKV-hoz nem tudunk eljutni. Ami pedig a vizsgálatokat, állatkísérleteket illeti. Igyekszünk az állatkísérleteket csökkenteni, de tudtuk a récs elfogadásának idején is, hogy lesz még szükség további állatkísérletekre, ez elkerülhetetlen, de arra törekszünk, hogy ezeket az állatkísérleteket minimalizáljuk, és a rendelet is, vagyis a jogszabály is ilyen irányba e, megy. Kell-e több támogatás, van-e szükségünk több támogatásra? Egyelőre az ügynökség még ezt nem jelezte. Azt jelezte, hogy körülbelül 400%-kal több erőforrást e, tud mozgósítani, hogyha szükséges a regisztrációra saját belső kapacitásátrendezés útján. Aztán az időzítés, miért, ebbe, miért ezt az évet választottuk? Azért, mert az elgazati képviselők, a végfelhasználók eljöttek hozzánk, nyár után mindenki megfogalmazta az aggájait, és ezekkel foglalkozunk azóta is. Ami pedig az áldozatokat illeti, az utcán még nem látunk áldozatokat, még nem bukott ebbe bele senki, több tanulmány indul majd a jövő évben, amikor többek között ezt is vizsgálni fogjuk, hogy mi lesz a jogszabály hatása, mi lesz ennek a hatása a, az ágazatra, de reméljük, hogy jövőre se lesznek áldozatok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a válaszokat. A többi kérdés, amelyet mi nem válaszoltak meg, azokat majd írásban fogják megválaszolni. Először is köszönetet mondok a bizottságnak, és azt is elmondom, hogy valószínűleg még vissza fogunk önökhöz térni. Egyetemben egy olyan témáról van szó, amely mindenkit rendkívül foglalkoztat. Ez jó példája annak, hogy amiről tegnap is beszéltünk, hogy gyakran egy jogalkotás, egy jogszabálynak a hatásai nem mindig beláthatóak. Ezért tanulságos lenne számunkra az, hogyha látnánk, hogy ennek milyen hatásai vannak. És hogyha szükséges, és ezt kérem a bizottságtól, hogy gondolkodjanak el ezen, hogy lehet, hogy egy kicsit rugalmasak lennénk, mert nincs értelme annak, hogy valamit véghez vigyünk, ami nem fog megfelelően sikerülni. Köszönöm szépen a kollégáknak a kérdéseket. Így rá is térünk már a következő napi rendi pontunkra, ami pedig a szavazás lesz. Remélem, hogy mindenkinél itt van a szavazókártyája. viele Abstimmungen heute. Rendkívül sok mindenről kell ma szavaznunk, ezért azt kérném mindenkitől, hogy segítsenek és legyenek nagyon figyelmesek. Megkezdhetjük a szavazást? Azt kérném, hogy segítsenek nekem, és legyenek figyelmesek, mert az elején egyszerű lesz a szavazás, utána viszont bonyolódik a helyzet. A titkárság, hölgyeim és uraim, hölgyeim és uraim, a titkárság megpróbálta úgy összeállítani a szavazólistát, hogy minden szabályt be tudjunk tartani, tehát mindenképpen valahogy át kell mennünk ezen a szavazáson. Másodszorban most azokhoz szólok, akik nem jelentést tevők, vagy koordinátorok. Egyre nehezebb lesz saját véleményt formálni akkor, hogyha ha csak későn kapjuk meg a szavazólistákat. Mindenkit arra kérnék, hogy gondolkodjunk el azon, hogy hogyan tudjuk a munkánkat úgy alakítani, hogy több időnk legyen arra, hogy megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket. A jelentéskészítők, az árnyék jelentéskészítők természetesen nagyon is képben vannak, de a többi kollégának nagyon nehéz, nekem is például ma átlátni a dolgokat. Tehát akkor megkezdjük a szavazás, az első pont, a kilences pont, ez egy eléggé egyszerű dolog, egy jelentéstevőzt elfogadása, egyszerűsített eljárás az EK és Jordánia közötti tudományos és technológiai működésről szóló megállapodás a téma. Azt kérdezném, hogy ki támogatja ezt, ki ellenzi ezt, ki tartózkodik, ezt elfogadtuk. Tízes pont. Az Európai Közösség és Japán kormány közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es. Az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai megállapodás mellette. Igen, valaki szót kért. Ek asszony, teljes mértékben egyetértem, hogy gyorsan kíván eljárni, de egy kicsit levegőt is felhetne a különböző dossziék között, és akkor nekünk is lenne időnk arra, hogy lapozzunk. Ja, ja, ja, danke schön. So schnell war's? Oh, Entschuldigung. Ennyire gyors lettem volna? Elnézést, mondja az elnök. Most akkor gyorsabban, vagy lassabban? Egyszerre a kettőt nem lehet. Most akkor gyorsabban, lassabban, korábban kezdjem, korábban hagyjam abba. Nos, akkor az Ukrajnába kötendő megállapodás mellett ellenem tartózkodik, elfogadtuk. Az Európai Közösség és a Feröel szigetek mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most bonyolódik a dolog, a 13-as pont, energiastratégia. Csak egy percet kérek. Először is, most nekem kell lapoznom. Ki kíván itt szólni. köszön. Köszönöm szépen, elnök úr. Koordinátorként megvitattuk a szavazólistát, és szeretném felhívni a figyelmüket a 27A, illetve a 27B kompromisszumokra az önök jó szavazólistáján. Számos kollégámmal a 239-es módosítást benyújtottuk a 27-est illetően. Ezt, tehát a mi módosítókat, ha 27-es lefedi, tehát szeretném a 27-es át viszont kivetetni. A 27A-ból szeretném kivetetni a 2-es és a 3 mert itt más a véleményünk, mint a kompromisszumban. Az utolsó kompromisszum a 45-ös, 44-es, ez eh, nem egy kompromisszum szerintem, mert ez két eh, politikai frakciókat lehet létre, ez egy konszolidált módosítás, és eh, ez egy olyan módosításra van szó, amelyet Podimata asszony teljesített elő, illetve én is, és Saci Makakis úr. A szöveg, amelyet előterjesztettek, az nem felel meg a mi szövegünknek, ezért a konszolidált módosítást szeretném kiemelni, és erről külön kellene szavaznunk az 54-es esetében, ezt nem lehetne kompromisszumnak tekinteni, mert csak két frakció között, lét, között lét, jött létre. A 4-es, 6-os, 7 külön kellene szavazni. Remélem, hogyha ide jutunk, akkor majd a frakciónk véleményeit figyelembe fogják venni. elnök, ezt eh, figyelembe vettük, eh, eh, Kolinska Bobinska asszony következik. E, Köszönöm szépen. Tudatában voltunk Ek asszony álláspontjának. A titkárság megerősítette ezt, és ez a kompromisszum megfelel a szabályoknak, ami a 27B-t illeti. Ek asszony módosítása a 27 ára vonatkozik. És majd szavazunk is róla, úgyhogy gondolom nincsen szükség arra, hogy külön szavazzunk erről a két témáról. Oké, okay. wir werden äh, danach... Most ne vitázzunk. Tudják, hogy miről kell szavaznunk megpróbálunk egyszerűen szavazni. Azokon a helyeken, ahol problémák vannak, akkor majd döntünk arról, hogyan fogunk eljárni. Hogyha egy benyújtó a módosítások vissza akarja vannak, azt meg lehet tenni, de hogy egy indítvány most kompromisszum vagy sem, az egy formális eljárás, ezt nem lehet többséggel eldönteni, hanem ez egy tény. A kompromisszumos indítványok esetében két frakció között is létrejöhetnek, ezt nem tudom megváltoztatni de lehet, hogy majd meg az adott helyen tudjuk megoldani ezt a problémát. Most is vitatkozhatunk erről egy órát, de akkor tovább kell itt maradnunk. Ügyrendi kérdésben kíván hozzászólni a kollega. Elnök úr, nem találtam meg a szavazókártyámat sajnos. Elküldtem az asszisztensemet, hogy hozzon egy újat. Jó, majd ezt figyelembe vesszük. Az is muszáj. Rode úr, elfogadhatatlanak tartom azt, hogy valakit belevonjanak egy kompromisszumba, anélkül, hogy ezt jóvá hagyta volna. Ezt, ez nem lehet. Nem lehet az, hogy két ö, fél kompromisszumot köt, utána pedig mindenkinek ezt el kell fogadnia. Ez történt a 420-as esetében is, a 16-as esetében is, és el kell mondjam, hogy ez így nem lehet. Nem szeretnék amellett érvelni, amit tulajdonképpen én ellenzek. Ez fontos számunkra, hogy ezt elmondjuk, és remélem, hogy Ek asszony megjegyzését valóban figyelembe fogják venni elnök, ezt figyelembe vesszük. Én már úgyis szavaz, már szavaztam így, hogy ilyen kompromisszumok születtek, ez lehetséges, de vissza lehet vonni az indítványt. Tehát itt ezért lehet közbelépni. A titkárságnál is érdeklődtem, és, azt, és csak a szabályokhoz tudjuk magunkat tartani. Tehát, hogyha van két van két frakció részéről, akkor abból lehet egy kompromisszumot csinálni. Most, hogy ez logikus-e vagy sem, hát én sem mindig értem ezeket a szabályokat, de hát ezeket kell alkalmazni. Ezeket kell alkalmazni. Lehet, hogy lehetőség lenne majd arra, hogy általában tisztázzuk azt, hogy hogyan bánjuk az ilyenfajta kompromisszumokkal. Nekem is voltak már olyan élményeim, amelyek eléggé érdekesek voltak. Azonban ma be kell tartanunk a szabályokat, és figyelembe vesszük Ek, illetve Rode úrnak a megjegyzéseit, és akkor az önök illetményeiről külön fogunk szavazni, ez egyértelmű. De akkor megkezdhetjük most már a szavazást? Nem, még nem, meg Turms kolléga, illetve Podimata kollégák is kívánnak szólni. On... So, technically... Technikai szempontból a 45-ös kompromisszum tekintetében két fél szempontját kell figyelembe venni, az SND és a liberálisok szempontjait. Hogyha a liberálisok szeretnék ezt a kompromisszumot, akkor csak egyetlen párt van, amely nem tudja elfogadni, vagy egy fél ezt a kompromisszumot, úgyhogy elkasszonynak igaza van ebben a tekintetben. Jede, lieber Claude, jede Partei... Kedves Claude, minden frakció létrehozhat kompromisszumokat. A lényeg az, két frakciónak két indítványában hozzuk létre ezt a kompromisszumot. Ez a szabály, ezt nem tudom megváltoztatni. A titkárságot kértem arra, hogy tisztázza ezt, tisztázza azt, hogy van-e szabály arra, aminek értelmében ezt nem lehetne megtenni. Mert én is értem az érvelést emögött, de a probléma az az, hogy most értem-e az érvelést, hanem az a probléma, hogy van erre egy szabály. Úgy gondolom, hogy majd az eljárási szabályzatban ezt mindenképpen tisztázni kell, ezt a kérdést. Podimáta. Képredre! Elnök úr. Ami az 54-es kompromisszumos módosító indítványt illeti, amiről Elkasszony is beszélt. Ez két módosítást fed le, a 426-os és a 427-est, ezt én és Dimakakis úr, majd Elkasszony támogatta, és mindkét fél úgy gondolja, hogy a módosítás tartalmát az 54-es kompromisszum nem pontosan tartalmaz, ezért szeretnénk külön szavazni. Én értem ezt a vitát, de nem lesz egy probléma, mert úgy látom, hogy a többség úgy fog alakulni, hogy megoldalik magától is ez a probléma. De ahogy mondtam, tudom, hogy gond van az eljárással, de nem tudok erre vitázni. Megpróbálom megkezdeni a szavazást, még pedig a négyes kompromisszummal mellette. Ellene. Köszönöm szépen, ez már egy jó kezdet. Kérem, figyeljenek arra, nehogy valamit figyelmen kívül hagyjak, mert bonyolult. 41-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 40-es mell és a 42-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva Ötös kompromisszum mellette elnézést, mondja az elnök. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es három részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 69 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 75-ös két részben első rész mellette ellene tartózkodik elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. tizenkettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadott 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 117 két második része mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17, 145-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 150-151 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük a 150-es és a 151-es, megnyitom a szavazást. Okay. Nine EPP oh, too many. Nine az EPP-nél 900 többen vannak. We, restart once again, please. Újra kell ezt kezdenünk, még egyszer, újra kezdjük. Még egyszer, még egyszer, megnyitom a szavazást. Ez nem lehetséges, nem működik a gép megfelelően. Akkor megszámoljuk készfeltartással. Ki támogatja a 150-151-est mellette? Jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Frage, ob bei der EPP zu viele waren. Most a kérdés az az, hogy az epp nem voltak a túl sokan? Mindig túl sokan vannak, mondják egyesek. Elnézést, elnézést. Ez csak egy vicc volt, mondja az elnök. It's okay, man. Also wir haben 34 zu 9. Tehát 34-19-6 az arány, Mindenki egyetete azzal, hogy ezt én most elfogadottnak tekintem. Addieren muss jetzt. 34 und 19 und 6. ezeket adni. Meg, meg, megkérdezem a titkárságot. Általában mindig túl kevesen vagyunk, de most már túl sokan. Please, can you tell it by micro? Perhaps you can tell it. Yes, uh, there are too many members voting. Túl sok képviselő szavaz. Uh, képviselő szavaz. Ahhoz képest, hogy mennyien vannak a szakbizottságban. És a szavazógépek szerint mindenki néppárti. De teljesen mindegy, 34 és 19 az arány, tehát akkora a különbség, hogy ez nem változtatja meg az eredményt, a mostani eredményt, de a következő szavazásra szerintem tisztázni kéne, hogy héttel több néppárti képviselővel többen szavaznak, tehát heten többen szavaznak, héttel többen szavaznak a néppártból, de mondom most itt úgyis nagyobb a különbség, mint hét, tehát nem számít, de a következő alkalommal. Tehát a, mas, a gép szerint több, most nagyobb a különbség. Tehát elnök úr, esetleg egy teszt szavazást lehetne? Ezt volt már nem Egyetetek-e azzal, hogy egy teszt szavazást csináljunk? Ugyanezt a szavazást tegyük meg? Tehát ugyanezt a szavazást végezzük el, 150-151-es módosítások, megnyitom a szavazást. Most négy EPP-t, két szocialistával van több. Hát ez már érdekes. Tehát négy EPP-vel van több, és két szocialistával van több. Three now. Two. Two, encore. Socialists are okay. A szocialisták most már rendben vannak, és még kettővel többen vannak az EPP-nél. Kérem, hogy ketten az EPP-től lépjenek most vissza. Most már csak egyel többen vannak. <laughs> Oké. Okay. Most akkor 53-an szavaztak. Most akkor még egyszer. Igen, még egyszer kérem, hogy csak most nem mindenki szavazzon, tehát megkérem a szavazás a 100, megnyitom a szavazás a 150-151-es módosítások esetében. 53-an szavaztak. Harminc, huszonegy, kettő az arány. Egyértelmű a az eredmény elfogadtuk 30 mellettel szavazattal, egyértelmű az eredmény, de azt kérném a frakcióktól, hogy csak azok szavaznak, akik most is szavaztak, annak érdekében a következő szavazásnak legyen gondunk. 224-es mellette. Száz 16 a 16-os bekezdésre volt szó, tartózkodik, elfogadtuk. 154 okafogyottá vált. ös 155 mellette. 155-ös. 155-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 155-öst. Kérem csak azok szavazzanak, akiknek szabad. Egyel több, vagy nem? Rendben van, rendben van. Lezártam a szavazást, és elutasítottuk. Elutasítva 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 182 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 183 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hogyha feltennék a kezüket, az hasznos lenne. 187 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 189, 100, akkor 185-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva, elutasítva, 189 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 207-es mellette ellene kérnék mindenkit, hogy a 207-esnél ki van mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük, a 207-est ellenőrizzük, megintem a szavazást, lezárom a szavazást, egy EPP-vel több, most már jó, lezárom a szavazást, és elfogadtuk 30 a mellette elfogadtuk. 30-23 arányban. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es 24 plusz 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elutasítva ellenőrizzük, ellenőrizzük a 24 plusz 1-es kompromisszumot. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 212 mellette, 212 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 214 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25 es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 234 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27A mellette ellene ellenőrizzük, ellenőrizzük 27A a szavazást megnyitottam, lezártam 28-an mellette, 23-an ellene elfogadtuk, így a 27B okafogyottá vált, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettő, az okofagyottá vált 29-es mellette, 29-es mellette, ellene ki támogatja 29-es kompromisszumot? Köszönöm, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 262-263 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 276 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 292 mellette, ellene kettő mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 294 mellette elne, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette elne, tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 302 mellette elne, tartózkodik, elutasítva. 303 mellette elne tartózkodik. Elfogadtuk. 304 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 310, 316 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 315 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosítás következik. Szóbeli módosítás a 30 kapcsolatban, második rész mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 342 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 300, a 342-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitottam, lezártam. elutasítva. 44-es kompromisszum mellette. Elnézést, a 346-os következik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 349 mellette ellene tartózkodik. 349 ki támogatja. ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 363-as mellette ellene még nem is szavaztunk, de már elnőzést kérnek, kicsit túl gyorsak. Mikrofon nélkül beszél sajnos a képviselő. Talán jobb volna, hogyha láthatná, hogy, láthatnánk, hogy ki szavaz és ki nem a különböző frakciók esetében, úgyhogy ezért kértem ellenőrzést ennél a szavazásnál. Mikrofon nélkül. Elektronis abstimmen. Akkor elektronikusan szavazunk erről, mert megnyitom a szavazást, lezártam a szavazást, vagy nem. Most már lezártam. Ez elég egyértelmű szerintem. 356 mellette, ez okfagyottá vált. 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 362 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 370 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 377 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Turmes mindig ellenőrizni akar, ellenőrizzük a 377-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. ...378 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. És a többi pedig okafogyottá válik. A többi okafogyottá válik, ki akar ellenőrizni. A 377-esről szavaztunk, a 377-esnél ellenőrzést kértek, And closed. No, one EPP too much. Egy EPP-vel több van egy LPP-s e képviselővel több van. Most már rendben van, lezártam a szavazást. Egyértelmű az eredmény, és rendben van. 49-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 389-es szóbeli mostás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 390 mellette ellene kérném mindenkit, hogy, muta, hogy tegye fel a kezét 390-es mellette ellene ellenőrizzük, ellenőrizzük. 390-est ellenőrizzük, megintem a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 393 mellette. Mi volt az eredmény? 28-24-0. Legalább a titkársának higgyenek, ha már nekem nem. 393 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. 51-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 140, 404 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 404-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 26 a mellette, elfogadtuk. 405 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 406 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 407 mellette ez okfagyottá vált, elnézést. es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 412 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 413 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 417 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 420 két részben. Első rész szóbeli módosítással. Turmes úr. Gibt jetzt das Wort? Ki, ki, ki fog beszélni? Róda úr. Ezt a szóbeli módosítást nem támogatom. Az előadó egy másik módosításba illesztette ezt be, ezzel nem értek egyet. Az eredeti 420-as módosító indítványunkról szeretném, hogyha szavaznánk valaki ezzel ellen szólalt fel, ezért a szóbeli módosítást nem lehet elfogadni. Hogyha valaki ezzel ellen szólal fel, akkor a szóbeli módosítást okafogyattá válik. Róda úr felszólalásával, tehát ezt így el is intéztük. Hát ez már így van. Mikrofon nélkül beszélnek ismét. Please, that you can write the amendment. You can write the amendment in the text. In the... Beír, hogyha a szöveget szövegben módosítást, hogyha jól tájékoztatott a titkárság. Nur um ganz sicher zu gehen. Also. Hogy biztosra menjünk, természetesen minden jelentés készítője jelentésében a szavazó listákra pluszt vagy mínuszt rakhat. Ez egyértelmű de a szóbeli módosítás, hogy valaki ezt javasolja, és valaki ez ellen szólal fel, akkor ezt meg lehet tenni. Ezt persze ez nem növeli a baráti hangulatot a szakbizottságban, mert valószínűleg lesznek majd más ellentétek a jövőben, de hogyha valaki a szóbeli módosítás ellen szólal fel, akkor ezt nem lehet jóvá hagyni. Valaki felszólalt a szóbeli módosítás ellen, akkor ez nem lehet jóváhagyni, és akkor 420-asról szavazunk eredeti formájában két részben. Első rész, első rész eredeti formájában mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, a második részt e- elektronikusan ellenőrizzük, a szóbeli módosítás nélkül, lezárom a szavazást. és ezt elutasítottuk. Ez kár. 425 két részben szóbeli módosítással ismételten. Elnézést, a 422-es következik először, 422-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. Most következik a 425-ös két részben a szóbeli módosítást Róda úr elutasítja, akkor erről nem szavazhatunk, tehát az eredetiről szavazunk, 425 első része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 54-es kompromisszum, ez a bonyolult rész. Az 54-es kompromisszumról szavazunk, ki van az 54-es Ek asszony. As you see the... Mint ahogyan látják, két módosítás van itt. Az egyik Todimata asszonytól, a másikban én is részt vettem. A 426-os, 427-es konszolidált, összevont módosításként egyet kell értenem azzal, hogyha a szavazólista szerint szavazunk róla, Podimatas asszony módosításáról szavazunk először, ezt javaslom, utána a miénkről. Hiszen nem szeretném, hogyha a mi módosításunk a, az összevont 54-esnek a része volna. Amit sok. Most ezt nem igazán értettem, most a 427-est visszavonja? Nem vonja ezt vissza, csak külön szeretne erről szavazni. A titkárság azt mondja, hogy a kompromisszum megengedett erről szavazunk, és erről nem is vitázunk egyáltalán. Most akkor vissza akarja ezt vonni, vagy bennem marad a 427-es? Ez egyetlen kérdés, ami engem érdekelne. If two other groups... Nos, hogyha két másik frakció összevont módosítást javasol, amiben 50%-ot képvisel a mi módosításunk, én nem gondolom, hogy helyes volna az 54-es kompromisszumról szavazni, mert mi nem gondoljuk, hogy a szöveg ugyanaz. És én úgy gondolom, hogy lényegében megfúrták a mi módosítónkat. Standen. Ek asszony, én értem ezt, de már elmondtam ezt önnek, hogy itt nem arról van szó, amit én látok, hogy megértek, hanem arról, hogy mik a szabályok. A titkárság azt mondja, hogy a kompromisszumról szavazni lehet, szavazni is fogunk róla, lehet, hogyha általánosabban tisztáznák majd ezeket a dolgokat, mert én értem az ön aggáját. De most akkor Podimata azt most akkor ön visszavonja az saját indítványát? 54 Elnök úr, az 54-es kompromisszum két módosításból áll. Az enyémből és Rode úréból. Ha mindketten nem úgy érzünk, hogy nem tudjuk elfogadni az 54-es kompromisszumos módosítót, akkor úgy érezzük, hogy értelmetlené vált a kompromisszum, és külön kell szavazni a módosítókról. Értem az érvét, de én már több száz indítványt uh, nyújtottam be, és abból gyakran kompromisszum lett, de senkit nem érdekelt az, hogyha én ezzel nem értettem egyet. Ez az eljárás. Szerintem is eléggé furcsa ez az eljárás, de ez az eljárás. És nekem most az eljárás értelmében kell végezni a munkámat. Mindenképpen majd ezt tisztázni kell, mert ez egy precedens eset, és mindenképpen majd tisztázni kell ezt később. Másképp nem tudok eljárni, csak az eljárás alapján, ezért nem fog erről most vitatkozni. Az 54-esről szavazunk. 54-esről szavazunk. Kérem, Giles, most tényleg szükség van erre? Judge whether it's necessary or not. Önnek kell eldönteni, elnök úr, hogy ez szükséges vagy sem. De a kompromisszum, amit a két frakció összeállított, ez egy kompromisszos módosító indítvány. Ha most két frakció leül, megír egy módosítót, akkor ez kompromisszumos módosítónak számít. Nagyon sajnálatos, hogyha a többi módosító, amelyre támaszkodtak ennek a megírásakor, ezekkel nem elégedettek. De hát itt van ez a kompromisszumos módosító, ez létezik, önnek igaza van elnök úr, úgyhogy remélem, hogy elégedett. Endlich már einer, der mir hilft. Köszönöm szépen, végre valaki segít nekem. A, erről lehet vitázni, de nekem mindenképpen meg kell tartani a szabályokat. Hol asszony ügyrendi kérdésben? I hope I can help you too. Remélem én is segíthetek önnek, elnök úr. Esetleg meghallgatná azokat, akik benyújtották ezeket a módosítókat, amelyek nem szerepelnek a kompromisszumos módosítóban, és ezekről lehetne szavazni külön? Also ich hatte zu Beginn der Tagesordnung. A napirend elején ezt elmagyaráztam már, amikor erről beszéltünk, hogy először a kompromisszumról szavazunk, utána pedig a két indítványról. Külön-külön. És akkor mindenkinek megfelelek. 54-es kompromisszum mellette, 54-es kompromisszum ellenem. Ellenőrizzük ezt. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-25. És akkor most 426 két részben, első rész mellette, ellene, tehát most szavazunk. Úgy tűnik, hogy már a, sokan nem szavaznak, de így nem tudom megállapítani a többséget. 426 első része mellette. Ellene. Tartózkodik. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik szerintem a második részt elutasítottuk. 427, a 426 második részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást, lezárhatjuk, lezárom a szavazást, elutasítva. 427 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. 427-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, lezártam a szavazást. Elutasítva. 428-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 3-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 4-es mellett, okafogyottá vált, 5-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tíz mellette, ellene tartózkodik, elfogad, elutasítottuk. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenhármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Tizenötös mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 16-os mellette, szóbeli módosítóval két részben. E, itten kifogás van, igen, akkor az eredetről szavazzunk, szóbeli módosítás nélkül, 16-os első része mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, Kettes kompromisszum mellette ellenőrizzük, pedig egyetemű volt. Második részt ellenőrizzük. 16-os második része, megnyitom a szavazást, lezártam. Elutasítva mégsem volt annyira egyetem. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as első része mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második részt visszavonták, 21 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 22 mellette, 22-23 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 31 mellette, ellenáll, tartózkodik, elfogadtuk, 1-es mellette, ellenáll, tartózkodik, elfogadtuk, 2 mellette, ellenáll, tartózkodik, elutasítottuk. Most pedig 6-os inta mellette, Nummer zwei von Kollegen Thomas wird jetzt nochmal... Turbász úr indítványát ellenőrizzük, a kettest mellette, illetve elektronikusan ellenőrizzük. And? Lezártam a szavazást, elutasítottuk. Inta hatos, inta hatos mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk. 11 inta mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hát akkor ennyi volt ez. Még egy végső szavazás következik. Hát nem gondoltam volna, hogy ezt még ma megélem. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk, mondja az elnök. Elnézést oh my god. Egy EPP-s képviselővel több van, úristen, és az eredmény 42 mellette, 3 ellenen, négyen tartozkodtak. Gratulálunk! Megerőltető munka volt. Csicsester jelentés következik, de kérem ne legyen semmilyen vita, semmilyen nyilatkozat. Oké. Okay. Egy percre tessék. Igen, csak szerettem volna nagyon megköszönni az árnyék előadókat. Soha nem, egész életemben nem csináltam ennyi kompromisszumos módosítót, és rengeteget tanultam. Arról is, hogy a kompromisszumnak sok különböző meghatározása van, sokféle kompromisszum létezik. Megköszönöm ezt mindenkinek, és megköszönöm a kollégáknak, Andrew Hill, a titkárságnak, akik segítettek ebben a nagyon nehéz munkában. Köszönöm mindenkinek. Oh, jetzt kommt der Bericht von Kollegen Csicz. Tehát akkor Chichester jelentés következik. Á, ah, Fandbent hogy mit szeretne? Először is elnök úr, tudom, hogy az én jelentésem nagyon kis picike jelentéktelen, de azt hiszem, hogy Chichester úr előtt vagyok. Köszönöm. mich, dabei haben uns... Köszönöm szépen hogy szólt. Igen, annyi ülés volt már ebben a témában, annyi órát eltöltöttünk, hogy szinte nem is szavaztunk erről. Tehát a Van Bremt triológus eredmény, hogy már gratuláltam háromszor, de még nem szavaztunk, hát elektronikusan kell szavazni, úgyhogy akkor szavazzunk a Van Bremt jelentésről, megnyitom a szavazást. Mindenkit kérek, hogy szavazzon, megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk, mondja az elnök úr és le is zárom a szavazást. Az eredmény pedig teljesen világos. Gratulálunk még egyszer, és elnézést kérek a képviselőasszonytól. Tehát akkor most rátérünk a Csicseszter jelentése, az egyes kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. Jó, következik a második mellette, ellene. Tehát még egyszer, a módosító, a második módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, hármast okafogyottá válik, bocsánat, a négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette, Két részben szavazunk, első rész mellett ki van. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Második kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es következik. 12-es okafogyott, akkor 13-as mellette, ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk, 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszum mellette, el, ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mondja az elnök úr. Lezárom a szavazást. Nézzük az eredményt. Elutasítva. A hármas kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. A négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás. Még egyszer 23-as mellette, még egyszer ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös Mi a baj? Elnézést, 25-öst mondtam, és ezt már megcsináltuk. Azt hiszem, egy óránál tovább nem bírom. A 26-os okafogyott lesz, a 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. And closed. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Világos, és akkor a végszavazás. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És az eredmény pedig világos, elfogadtuk, gratulálunk Csicseszter úrnak. És most az utolsó szavazáshoz jutottunk, legalábbis remélem. Senkinek nincs mondani valója a témában? Nagyszerű. Akkor szavazhatunk is. Az egyetlen egy végszavazás maradt, megnyitom a szavazást elektronikusan. És le is zárom a szavazást. És itt az eredmény, elfogadtuk. Gratulálunk Daniel Kasparinak, és ezzel befejeztük a szavazást. Végére értünk a mai szavazólistának. Megköszönöm mindenkinek a munkát. Nem hiszem, hogy mindig ilyen sokáig fogunk szavazni. És végül pedig, ha megtalálom a napi rendemet, akkor a következő pontra rátérhetünk, mondja az elnök úr. Thank you. Ja, ja. Also, noch Höchstwerte an Radioaktivität in Nahrungsmitteln und Futtermitteln im Falle eines nuklearen... Nos, akkor következik a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékei. Kérem mindenki csatolja be a biztonsági évét, és Beletúr itt van, ővé a lehetőség, hogy szóljon, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Ivó Belet. Hollandó fogok beszélni, a rövid bevezetőmet holland nyelven tartom. Kedves kollégák! Olyan javaslatról beszélek most, amely a a radioaktív szennyezettség legmagasabb megengedett határértékeiről szól. Miről van itt szó? Élelmiszerekről és takarmányokról, nukleáris baleset vagy radiológiai veszélyhelyzetet követően. Rögtön meg kell, hogy mondjam, hogy a meglevő szövegeknek a tartalma nem módosul, tehát ez a javaslat nem a lényegi módosításról szól. Ha valaki ezt kétségbe vonja, akkor kérem, hogy olvassa el azokat az anyagokat, amelyeket a mappájában talál. A 17-es pontról van szó a napirenden. A jogi bizottságnak van egy véleménye, szakértői csoport dolgozott a kérdésben, és a három intézmény jogi szolgálatának is megvan a véleménye. Tulajdonképpen uh, itt nem lényegi módosításról van szó, uh, intézményi beavatkozásról van szó, három uh, rendelet kerül most egybe, olvasztják ezeket össze. Ennek a lényege az az, hogy uh, egy új bekezdést vezetünk be, a 15-ös preambulum bekezdést, ez az egyetlen változás a szövegben. És a végrehajtási hatáskörökről szól ez, tehát a 15-ös preambulum bekezdésben szerepel az, hogy a tanács részére maradnak fent a végrehajtási hatáskörök, ha a 15-ös megnézzük. Tehát a tanács gyakorolja a bizottság által meghatározott intézkedések felett a végső ellenőrzést, a tanácsi az utolsó szó kiigazítja vagy megerősíti a, a bizottság eseti rendeletének rendelkezéseit. Két szakasz úgymond jön így létre egy ilyen baleset után mi történik az első esetben? Ez egy rendelet, tehát egy konkrét esetről van szó, a konkrét helyszíne vonatkozhat, és ennek megvan a konkrét határideje, tehát ez az első része, hogyha van ilyen szennyezés egy baleset után, akkor mi történik, és a második szakasz pedig az, hogy egy hónappal azután, hogy a bizottság meghozta a rendelkezését, akkor a tanácsi a végső szó, hogy megerősíti-e ezt a rendeletet, ezt a bizottsági rendeletet, vagy pedig módosítja. Tehát a bizottság meghozza az intézkedéseket, a lépéseket, és a tanács dönt, hogy módosítja vagy sem. De még egyszer mondom, hogy itt nem arról van szó, hogy lényegi magában a rendeletben teszünk lényegi változásokat, hanem a gyakorlatilag egy preambulum bekezdés bevezetése történik, ezt módosítjuk, a jogi szolgálatoknak az a véleménye, hogy semmi más érdemi módosítás nincsen. A tanácsnak lesz egyfajta végrehajtási hatásköre, egy plusz hatásköre Gyakorlatilag ez egy ilyen kétszakaszos megközelítés, egy adhok kétszakaszos megközelítés, a tanács megerősítheti a bizottság által meghozott döntést vagy sem. A valóságban ennek az eljárásnak nincsen semmilyen hozzáadott értéke a mi véleményünk szerint, és ezért nyújtottuk be a módosító indítványainkat. Azt hiszem, hogy minden ehhez kapcsolódik, ehhez az új 15-ös preambulum bekezdéshez, amelynek van lényegi hatása, akkor is, hogyha a preambulum bekezdés, ez csak egy preambulum bekezdés. Most mit mondok én, mint előadó? Persze konzultáltam a jogi szolgálatokkal, és önök, persze önök mondanak majd véleményt a jelentésemről, ez nyilvánvaló, de mondanék egy tehát én azt javasolnám, hogy adjuk meg a bizottságnak ezt a hatáskört, tehát baleset esetén legyen a bizottság, amely a, a maximális megengedhető ö, radioaktív határértékeket alkalmazza Ezeket ugye a rendeletben rögzítették, a, a mellékletekben rögzítették ezeket a határértékeket. A második dolog, amit javasolok, az pedig a következő. Először is határozzuk meg a bizottságnak fenntartott kompetenciát, ami a szennyezés szintjeit illeti, tehát ezeket a szennyezettségi szinteket felül lehessen vizsgálni. Ez legyen továbbra is a bizottság hatásköre. Itt a takarmányokról és az élelmiszerekről van szó, az adatok a mellékletekben szerepelnek, tehát ezeket lehessen módosítani. A bizottság mondjuk az új technológiai felemények fényében módosíthassa ezeket az értékeket. Én benyújtottam módosító indítványokat ebben a témában is. A lényeg a következő. Nem szeretnénk azt, hogy néhány tagállam javaslatá alapján legyenek módosítások, mert szerintünk az nem jó, hogy csak néhány tagállam tesz javaslatot, és aztán ez, ezeket követi mindenki, tehát ez nem jó. Hagyjuk meg a bizottság kompetenciáját, hiszen a bizottság áll ezen javaslatok mögött, ne emeljünk ki egyetlen tagállamot sem a sok közül. Tehát szeretnénk függetleníteni e, ezt a megfogalmazást, ne legyenek itt, ne függjön itt semmi egy-egy konkrét tagállamtól. Ahogy mondtam, e, beszéltem már ugye a két szakaszról, tehát hogy e, bizottság és tanács, és azt javasoljuk, hogy a beavatkozásra legyen kompetenciája, hogyha mondjuk egy nukleáris baleset történik, vagy radioaktív szennyezés mondjuk egy kórházban is előfordulhat egy ilyen baleset valamilyen gép vagy valamilyen berendezéssel, tehát ezt, ezt a kompetenciát kifejezetten a, a bizottságnak biztosítsuk. Ez a bizottság kompetenciája legyen, hogy ilyenkor eljár, és ehhez kapcsolódik a másik dolog, az, hogy persze a tanács is végül elfogadhat végrehajtási intézkedéseket, és ezt törölnénk. Tehát tartsuk fent kifejezetten azt, hogy a bizottságé legyen a kompetencia kifejezetten maradjon ez így, és az utolsó-utolsó megjegyzésem, elnök úr, már nincs több, az ötös cikk, tehát a rendelet ötös cikkére vonatkozóan, ezt ugye már mondtam korábban, hogy arról van szó, hogy a határértékeket felül lehet vizsgálni. Mármint az nyilvánvaló, hogy a szennyezésre vonatkozó határértékeket, amelyek a mellékletekben szerepelnek és ki módosíthatja ezeket a határértékeket, hogyha mondjuk technológiai fejlődés következik, vagy egyéb fejlemények történnek idővel. Ez a módosítási hatáskör is legyen kifejezetten a bizottsági, ezt szeretném még egyszer, tehát ezek a hatáskörök is a bizottsághoz kerüljenek. Ez nem azt jelenti, hogy a tanács aztán meg sem mukkanhat a témában, tehát nyilvánvaló, hogy a tanácsnak is nagyon fontos itt a hatásköre, mert a, a tanács mondjuk visszavonhatja a mentességeket, ő teljesen egyedül függetlenül, a bizottságtól is megvonhatja ezeket a hatásköröket. És akkor a tanácsé marad ez a kompetencia, a tanács léphet a delegált aktusok tekintetében, tehát ezeket visszavonhatja. Ez gyakorlatilag tanácsi előjog, ami mindig megmarad. Nagyon fontos, elnök úr, hogy ezt elmondjuk. Az első melléklet, amely szintén módosul, egy módosító indítványban. Az első melléklet határozza meg a csecsemők esetében a, ez a táplálék a csecsemők táplálására vonatkozik, a 80-as, 90-es évekből származik még az eredeti szöveg, és most végre itt az új meghatározás, tehát a, a csecsemek, a szoptató csecsemők az első, kb. az élet első hat hónapjára vonatkozik ez, hogy ez legyen a definíció, ez, a, ez legyen a definíció, tehát a szoptatott gyerekek nek biztosított táplálék, az pedig a 12 hónapnál fiatalabb gyermekek tápláléka. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a rendelet első mellékletében most egy friss, új definíció kerül be. Tehát intézményi kérdés, nagyon fontos intézményi kérdés, és szeretnénk tisztázni a helyzetet, szeretnénk tisztázni azt, hogy kinek milyen végrehajtási hatásköre van, és hogy milyen végrehajtási hatáskört kap a bizottság. Természetesen a tanács mindig visszavonhatja ezeket a lehetőségeket, ezeket a derogált, delegáltatusokat. De mondom még egyszer, a lényeg nem változik, ahogy elmondtam, tehát csak ennyi változtatás van, amit mondtam. Köszönöm szépen. Thank you. Excuse me. Uh, Mr. Girek. Elnézést, Girek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Általánosságban szólva egyetértek a korábbi felszólalóval, és úgy gondolom, hogy nincsen itt semmiféle újdonság a bizottság részéről. Itt inkább újra fogalmazták a korábban is rendelkezésre álló információkat, úgyhogy igazából nem gondolkodom kedvezően mindenről. A nukleáris balesetek különösen tekintette Csernobil esetére arra vezetnek minket, hogy megfelelő szabályokat fogalmazzunk meg a maximális megengedett szint tekintetében, már ami a szennyezést illeti az élelmiszerekben és tápokban, és a Csernobili esetből levonhatjuk azt a következtetést, hogy bizonyos hisztéria is kialakul ilyen esetekben. A maximális határértékeket csökkentették és nem vették figyelembe azokat a szabályokat, amelyek akkor érvényben voltak, illetve a radioaktív szennyeződés egyéb hatásait. Van egy példa erre, hogy mi történhet. Csernobil után 24 évvel a vaddisznó húst nem szabad fogyasztani, emberi fogyasztásra alkalmatlan. Ennek az az oka, hogy a vaddisznó bizonyos szennyezett makkot fogyasztott. Persze nem minden szennyezés ugyanolyan veszélyes, azon múlik minden, hogy a radioaktív izotópnak mi a felezési ideje. Vannak súlyos fenntartásaim a mellékletekkel kapcsolatosan. A bizottsági szakértők figyelembe kell, hogy vegyék azt az időszakot, amely a szennyeződés bekövetkezése és a fogyasztás között telik el. A jelenlegi mellékletek vagy túl általánosak, vagy nevetségesek. Például a harmadik melléklet mit mond? gyakorlatilag összekeveri a szezont a fazonnal. Nincsenek fenntartása meg a jogalappal kapcsolatosan, de az 1-es, 2-es, 3-as melléklete súlyos gondjaim vannak. Nem vették figyelembe azt a tapasztalatot, amelyet Csernobél után nyertünk, már ami az élelmiszerek, állatápok, víz, talajszennyeződést illeti radioaktív balesetek után. Ne feledkezzünk meg arról, hogy van háttérsugárzás is. És csak több évtized után érvényesül ennek a negatív egészségügyi hatása. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadó munkáját a jelentéssel kapcsolatosan. Két rövid észrevételem volna. Először is azt mondanám, hogy nagyon egyetértek a megközelítésével, vagyis, hogy egy közösségi megközelítést próbál kidolgozni a bizottsággal a szintek elfogadása tekintetében, tehát nem az egyes tagállamokra bízza ezt olyan esetben, amikor egységes piaccal dolgozunk, az élelmiszereket szabadon exportálják, importálják Európán belül, az, hogy megengedjük a tagállamoknak, hogy saját határértékeiket határozzák meg, egyenes út a katasztrófához. Hogyha a tagállamok megpróbálják felhasználni később az ilyesfajta balesetet arra, hogy protekcionista intézkedéseket vezessenek be, ez is helytelen. Nem az óriási balesetekről beszélek, amelyek nyilvánvalóak, hogy szennyező forrást jelentenek, de akár egy kisebb lokalizált probléma is felhasználható más tagállamok által arra, hogy védelmezzék piacaikat ezért úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy az egységes piac elvei, élvei érvényesüljenek, és az áruk szabad mozgása nagyon lényeges, hogy ezt a megközelítést támogassuk. A bizottság döntse el, hogy melyek legyenek a határértékek másodszor. Egy kisebb javaslatom volna, már ami a második módosítót illeti. Van egy sor, amit talán át kellene írni. A mai Európa sokkal multikulturálisabb, mint 1986-ban. Az itt említett termékek olyan élelmiszer kiegészítőként vannak említve, mint például a fűszerek, amelyekből kis mennyiséget fogyasztanak, és mivel Európában sok afrikai származású ember él, akik olyan egzotikus élelmiszereket is fogyasztanak, amelyeket akár itt Brüsszelben is lehet vásárolni. El kellene ezeket a termékeket, törölni kellene a kiegészítő élelmiszerek listájáról, és a normál élelmiszerek listájára kellene felvenni őket. Zatóri. Lattori asszony. Sí, grazie, Presidente. Szertori asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit, ha csatlakozzam a előttem szólókhoz, fenntartom, hogy pozitívnak tartom azt a tényt, hogy most eh, foglalkozunk itt ezzel a rendelettel, tehát a kodifikáció végre megtörtént, hívjuk, nevezzük ezt eh, a tisztázásnak, Úgy tehát tisztázzuk itt a helyzetet, mert egy picit egyébként gyengének tűnik az a javaslat, amelyet hallottunk, ami a jövőt illeti. Én osztom az előadó véleményét és azt a javaslatot, hogy leginkább a bizottságé legyen a döntési hatáskör, hiszen így gyorsabban lehet reagálni, és a bizottság kapacitásai jobbak is a beavatkozásra, tehát a sürgőségi beavatkozásra a bizottság jobban fel van készülve. Pozitív az is, vagyis hát pozitív ez szerintem, ez az előrelépés. Meg kell értetni mindenkivel azt, hogy most mit is kodifikálunk, és olyan stratégiára kell gondolni, amely a múltbeli tapasztalatokra alapul, és most eldöntöttük, hogy most tisztázzuk a helyzetet. Köszönöm. Thomas kolléga. First, uh... Először is. Köszönöm. Köszönöm Ivónak a jelentést. Michel Rivazi az én frakciómból, aki a részletes kérdésekkel foglalkozik, csak néhány észrevételt szeretnék tenni a frakcióm nevében, ezek lényegesnek tűntek. Talán a legfontosabb az, hogy komolyan elgondolkodjunk a jogalap kérdéséről. Ez olyan kérdés, amely valószínűleg inkább a közegészségügy és a civil védelem, polgári védelem témakörére tartozik. A, az előadó a jogi szolgálattól kér véleményt, hogy megalapíthassuk, a jogi szolgálat hogyan gondolkodik erről a jogszabályról, ennek a jogalapjáról. Ami a delegáltaktusokat illeti, jelen pillanatban úgy gondolkodunk erről, még egyeztetünk a szakértőkkel, hogy ha ezt a folyamatot folytatjuk, akkor a parlament nagyon sok hatáskört veszíthet végső soron a tanács kerül előtérbe. És ennek furcsa következményei lehetnek, hiszen a reakciók lehet, hogy nem lesznek koordináltak, összehangoltak, és ez a belső piac következetességét is csorbíthatja. Jelen pillanatban egy olyan eljárást kellene megalapoznunk, amely fontosabb szerepet tulajdonít a parlamentnek, és a lehető legkoordináltabb módon, legösszehangoltabb módon tudunk fellépni. Ami a vizet, víz kérdését illeti, a bizottsághoz volna egy kérdésünk. Úgy értettük ugyanis, hogy a tricium és az általános radioaktivitás mértéke a víz tekintetében egy másik jogszabály által szabályozott ügy az irányelv, amelynek a témája az ivóvíz, azt hiszem ez foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Tudna-e a bizottság magyarázatot adni arra, hogy ez a bizottsági javaslat milyen módon felel meg, akár, hogy megfelel-e száz százalékban ennek a másik jogszabálynak? nem volna jó jogszabályalkotás, hogyha az egyik jogszabály ellentmondana a másiknak, különösen a tagállamok jogát illetően, hogy bizonyos értékektől eltérjenek. Ezeket most az ivóvízre vonatkozó európai irányelv fogalmazza meg. Aztán majd később lesz észrevételünk az egészségügyi határértékekről, ami a radioaktivitást illeti, de ezt majd a kollégám fogja elmondani, aki részletesen ismeri ezt a témakört. Köszönöm szépen. Danke sehr, Mészáros. Köszönöm, Mészáros úr. 1987. április 1. határozata alapján minden jogi aktust kodifikálni kell. Így született meg 1987 és 1990 között három jogszabály, amely a radioaktív szennyezettség határértékeiről szól élelmiszerekben és takarmányokban. Most ez az anyag, amit látunk, ez ennek a három már meglévő anyagnak az összesítése, és, és ehhez egy preambulumot írt a bizottság, és el kell mondanom, hogy, hogy Gérek professzorul egyetértve a három anyag úgy lett összetoldva, hogy hogy eh, vannak, eh, lehetnek vele szemben fenntartásaink. Vannak benne részek, harmonizálni kellene őket, vannak benne részek, amelyek ismétlőnek, vannak benne részek, amelyek már túlhaladottak, és úgy, úgy érzem, hogy egy picit eh, jobban homogenizálni kellene ezt az egész anyagot, mert nem, nem, igazából nem kelt jó benyomást első olvasatra. Azon kívül szeretnék csatlakozni az előadóhoz abban a kérdésben is, hogy, hogy nem ért számra is érthetetlen, hogy miért lenne a tanácsnak a hatáskörje, hatáskörébe, miért lenne a tanács hatáskörébe a, a tehát a delegálni a végrehajtási jogköröket. Jó lenne, hogyha a tanácsban ezt a bizottság, vagy pedig részben a bizottságra delegálnák ezeket a határozó jogköröket, amelyek végrehajtó jogköröket, amelyek ebben az anyagban szerepelnek. Köszönöm szépen. So, dann darf ich mich bedanken, fragen, ob Ivo... Azt szeretném megkérdezni, hogy Ivo Belet kívánna még egyszer szólni. I would like to do it in Dutch. Hollandul szeretném megtenni, tisztelte elnök úr, de azt javasolnám ezelőtt még, hogy a bizottság reagáljon. Nincs itt senki a bizottságtól? Hát akkor megkérdezhetjük a bizottságot, majd, megkérdezhetjük majd arra, hogy jöjjenek el, hiszen számos képviselő tett fel kérdéseket, és nekem is lenne kérdésem a bizottság irányába. Tehát akkor hollandó szeretnék néhány megjegyzést tenni. Nagyon fontos az, amit Hol asszony is mondott, illetve más kollégák is elmondtak a közösségi módszerről. Szerintem ez a lényege az egész dolognak. És először is szeretnék Turmes úrnak elmondani azt, hogy nem az a cél, hogy a tanácsot helyezzük a vezető ülésbe. Hogyha elolvassa a módosítókat, akkor azt láthatja, hogy pontosan az a cél, hogy az Európai Bizottságot ültessük a vezető ülésbe. Tehát a közösségi módszert szeretnénk hangsúlyozni, hogy hol asszony is elmondta, mert el, el akarjuk kerülni azt, hogy legyenek protekcionista helyzetek bizonyos tagállamokban. Tehát mindenképpen a bizottságnak kell itt döntenie, és a lehető leghatékonyabban és gyorsabban kell eljárnia. Azok a javaslatok, amelyeket gyerek professzor úrtól hall, asszonytól és másoktól is hallhattunk, Turmexútól is hallhattunk, azok mind benne vannak a függelékekben. Három függelék van. Az egyes függelék a élelmiszerek szintjéről beszél, vannak a kisebb élelmiszerek, a hármas függelékben pedig a takarmányokról van szó az állatok esetében. Tehát nagyon csábító az, hogy itt és ott javaslatokat tegyünk, mert ez már nem aktuális, ezt ki kellene venni, ezt be kellene rakni. A kérdés az az, hogy mi is, mi is ennek a jogi alapja, mi alapján tehetnénk ezt meg, ezért nincsen ma meg. Egyeztettünk az Európai Parlament jogi szolgálatával, és úgy gondolom, hogy mivel nincsen jogi alapunk erre, nem tudjuk ezt megtenni, és ezen kívül csak azt tudom megerősíteni, amit a jogi szolgálat nekem elmondott, ez pedig az, hogy ugyanezen rendelet alapján az Európai Parlament a múltban már megpróbálta ezt megtenni, tehát egyszerűen megpróbáltuk ezt megtenni néhány évvel ezelőtt, és akkor ez a bíróságra is került, és akkor a bíróság ellenünkben ítélt. Most itt van a szabani szerződés, úgy gondoltuk, hogy ez új helyzet, de ez nem változtatott semmit sem, mert a Lisszaboni szerződés igazából semmit nem változtatott meg alapvetően a jogi szolgálat szerint. ahogy Turmesztől is javasolta, a közegészség, ugyan keresztül próbáljuk ezt a dolgot kezelni, akkor ez azt jelenti, hogy a egyedöntési eljáráshoz kerülnénk, és akkor megint a bírósattól függ sok minden, ez sok időbe telik, költséges is. És lehetséges, hogy 95%-ban majd megint ellenünkben dönt a bíróság. Én ezt nem támogatnám, én mindenképpen a jogi szolgálat véleményére támaszkodok. Azt mondják, hogy ne tegyük ezt. Megtehetjük, de valószínűleg eh, kis esély van arra, hogy sikerrel járnunk. És a jogi alapot sem tudjuk megváltoztatni így. Amit Szartóri asszony mondott, az csatlakozik az, amit éppen elmondtam. Tulajdonképpen egy átmeneti állapotról van szó, és a jövőben erre még visszatérhetünk. Alapvetően ez az, amit elmondtam, amiket, illetve ezek a válaszok a kérdésekre, de ahogy mondtam, szeretném, hogyha a bizottság képviselői itt lennének a jövőben, és válaszolnánk a kérdésekre. Simagália úr itt van a jogi szolgálat részéről, és akár meg tudja válaszolni a kérdéseiket, mondja az elnök, tehát meg is hallgatjuk most őt. Thank you. Köszönöm szépen. Először is elnézést kell kérnem. Kicsit késtem, és ezt nagyon sajnálom. Csak nagyon röviden szeretnék szólni arról a vitáról, amit most tartottak erről az átdolgozási folyamatról, már ami a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeire vonatkozó jogszabályt életi Egy általános érvényű észrevételem volna ebben az összefüggésben. Átolvasva a jelentéstervezetet, amelyet a szakbizottság terjesztett elő, úgy gondolom, hogy rá kell mutatnom arra az egyszerű körülményre, hogy ezzel a kodifikációs gyakorlattal, amely átalakult átdolgozásá, a bizottság csak átcsoportosít bizonyos, már meglévő rendelkezéseket a meglévő jogszabályból, a rendeletből. Ezek érvényes rendelkezések, és a rendelet szövegét majd egy új rendelet váltja fel, és a korábbi érvényét veszíti, illetve hatáját. És ez egy kodifikált szöveg lesz, ami nem tartalmaz majd módosításokat a tartalmat illetően, és a jogszabályalkotási folyamat során, ami a kodifikációs gyakorlathoz kapcsolódik, a jogi szolgálat elismerte, mind a három intézmény jogi szolgálata, hogy a tanács végrehajtói hatáskörének fenntartása érvényben volt, és ennek nem az volt az oka, hogy a bíróság így rendelkezett volna, illetve ennek, ez nem volt megalapozott a bíróság gyakorlata szerint, és ilyen megalapozásra szükség van. Ezért egy kiegészítő, illetve át kellett alakítani a kodifikációs folyamatot átdolgozásba a 15. preambulum bekezdés miatt, amely a jelenlegi rendelkezésre hivatkozik. a jelentéstervezetben bizonyos javaslatokat tettek, és ez nagyon érdekes lehet az Európai Bizottság szolgálatai szempontjából, hogy értékeljük ezeket a felvetéseket, megfontolva, hogy bizonyos tartalmi változásokra szükség van ebben a jogszabályban, de attól tartok, hogy nem ez az a forma, ahogyan az ilyen módosítási indítványokat meg kellene vitatni. Már csak azért is, mert egy kodifikációs folyamat részesei vagyunk, amikor meglévő rendelkezéseket újra kodifikálunk. A bizottság szolgálatét fel lehet kérni arra, hogy megfontolja, kell-e változásokat intézni ebben a jogszabályban, de sajnálatos módon ennek az átdolgozási folyamatnak az esetében nem erről van szó. Azt kell mondanom, hogy bármilyen kérdésre szívesen válaszolok ebben az összefüggésben. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Thomas úr szót kért? Tessék. Úgy gondolom, hogy egy eléggé pontos kérdést tettem fel, az Európai Bizottság jogi szolgálatának, azzal kapcsolatosan, hogy a határértékek, amelyek az ivóvíz irányában szerepelnek, pontosan megfelelnek-e annak, amit ez a jogszabály fogalmaz meg. Valamilyen okból nem válaszolt, hogyha a bizottságtól itt van valaki, talán hasznos volna, hogyha erre a konkrét kérdése válaszolna is. To the member, um, there are no experts. Sajnos szakértők nincsenek jelen, akik válaszolhatnának erre a kérdésre, de majd írásban visszatérünk ezekre a témákra. Tomás úr, el tudja fogadni ezt a választ? Általában a bizottság, amikor idejön, nem úgy jön ide, hogy nem tud választ adni, de hát elfogadom, hogy a kompetens személy nincs itt, de azért szeretném, ha gondoskodnánk arról, hogy amikor legközelebb ez a téma kerül napirendre, az illetékes személy is megjelenjen. Blatt úr, köszönöm. Stönnöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom Turmes urat abban, hogy igenis legyen itt a bizottság. A következő alkalommal mindenképpen itt kell, hogy legyenek. A jogi szolgálatnak azt mondanám, hogy a dokumentum egy kicsit ellenük szól, amit van a dokumentumok között a 17-es pontban a jogi ügyek bizottsága azt mondja, hogy amikor az illetékes bizottság, vagyis most ebben az esetben mi úgy gondolja, hogy tehát úgy gondolja, hogy módosítani felállókat kell benyújtani az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban, akkor azonnal tájékoztatja a a tanácsot. A 31-es cikk alapján az Euratom szerződésben, amely a Lisszaboni szerződésbe került be, itt valóban tanácsadó jellegünk van, azonban mostokat benyújthatunk. És ezt támogatja az a levél is, amit a jogi, a jogi ügyek bizottságának elnöke küldött nekünk, tehát ez ellentétben áll azzal, amit a jogi szolgálat képviselője elmondott most nekünk. Köszönöm szépen. Mr. Billett. So, die nächste Punkt auf der Tagesordnung a következő napirendi pontunk a versenyképességi politikával kapcsolatos jelentés. El kell mondjam azt, hogy a módosító benyújtásának határideje november 7-e dél. A következő napirendi pontunk következik, ez pedig a versenypolitikáról szóló jelentés, a jelentés készítője Szilván, Szilváne Kochmerin asszony. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Ez már a második alkalom, hogy az Európai Parlament egy ilyenfajta állásfoglalást készít a versenypolitikát illetően. Az elmúlt eh, évben is így tettünk, és most már ez a második alkalom. Mi vagyunk eh, a nem mi vagyunk az illetékes bizottság, hanem az ECHOL, mi csak egy állásfoglalást, egy véleményt adunk. Nagyon kevés időnk volt, holnap után van a módosító benyújtásának határideje, ezt majd az elnök is biztos el fogja mondani, tehát eh, elég gyorsan kellett eljárni. Megpróbáltam ebben az állásfoglalásban bizonyos eh, pontokat kiemelni, amely szakmai szempontból megfelel az ITRE munkájának. Először is az energia kérdése, a liberalizációs csomag ennek kapcsán már a harmadik liberalizációs csomagról van szó. Én azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság figyelemmel kísérné azt, hogy milyen hatásai vannak ennek, és hogyha ez nem javítja a verseny képességet, a versenyfelteleket, akkor itt újra fel kell mérnie a helyzetet az energiaszektorban. A harmadik csomag, ahogy mondtam, éppen most kerül megvalósításra. A következő pont ugyancsak nagyon vitatott téma az Európai Parlamentben, ez pedig a média koncentráció megvizsgálása. Az Európai Parlament összefoglalkozott foglalkozott már ezzel, és az Európai Bizottság nem annyira aktív most, tehát mindenképpen nyomást kell gyakorolni a bizottságra, hogy ezt eh, megtegye és foglalkozzon az Európai Parlament eh, követelésével. A roaming díjakat illetően itt eh, mindenképpen sikereket lehet elkönyvelni. Csökkentették a roaming díjakat, és 2005 óta valóban nem csökkentek a roaming díjak. 70%-kal a beszélgetések esetében, az SMS-ek esetében pedig 60%-kal. Az NG esetében volt egy levél az elnök részéről, hogy teljes mértékben meg kellene szüntetni a roaming díjakat. És az állássorolásban ez is benne lesz, ez is meg kell erősíteni hogy a verseny továbbra sem kielégítő ezeken a piacokon. A bizottság is megállapította ezt, és a szakbizottságunk pedig itt majd javaslatot kíván tenni. Új uh, mobil uh, frekvenciák uh, árverezése, ez is nagyon fontos. Az Európai Bizottságban jelenleg nem tudják megmondani azt, hogy milyen országokban zajlott ez már le, milyen feltételek mellett, milyen országok kívánnak ebben részt venni. Nem igazán átlátható a helyzet, és ez nem lehet az alapja egy ilyenfajta fontos politikai területnek. Ezért azt kérjük, hogy ezeket az elvérezéseket sokkal átláthatóbbá tegyék, és beláthatóbbá. Ezen kívül a köztévék és rádiók finanszírozása is szóba kerül. Ebben a jelentésben többször beszéltünk már erről az Európai Parlamentben. Meg kell nézni azt, hogy ez inkább a támogatási előrásokhoz tartozik-e, hogy igen, akkor milyen formában. A piac nagyon sokat változott, és a különböző határok már nem annyira meghúzhatóak. Végezetül pedig a hatodik pont azzal kapcsolatban, ami a versenyképességi tanácsot illeti, hangsúlyozni kell azt, hogy az innováció, a szabványok nagyon fontosak az európai ipar számára, és nagyon fontos az, hogy egy egységes szabadalmi rendszert alakítsunk ki az Európai Unióban. Végezetül pedig egy olyan pont, amit az Európai Parlament már régóta követel az Európai Bizottságtól, ez pedig az, hogy legyen egy külön fejezet a kis- és középvállalkozások számára. Ezt bele kell venni a versenyképességi politikába. Nos, ezek voltak a lényeges pontok. Megpróbáltam az árnyék jelentéstevőkkel találkozni, Herzog asszonynal már találkoztam, a többiekkel, a többiek esetében pedig a munkatársaik voltak jelen, és nagyon fontos az, hogy megfelelő véleményt adjunk az ECON részére, és abba benne legyenek a mi számunkra releváns területek. Az ECON főként a pénzügyi piacok Kra koncentrál ebben a jelentésben. Tehát ez volt egy rövid betekintés ebbe a munkába. Elnök, köszönöm szépen Kochmerin asszonynak. Két képviselő kíván szólni. Először Herzog asszony. Öné a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd gratuláljak az előadónak először is munkájáért, illetve azért a szándékáért, hogy az árnyék jelentéstevőkkel együttműködjön. Ez a második alkalom, hogy ezt a jelentést kiadjuk, mivel a versenypolitika társ jogszabályalkotási témává alakult át. Tehát ezt nagyon komolyan kell vennünk a jövőre vonatkozólag, vagyis hogy az állami támogatások politikája hogyan segíti a kisvállalkozásokat, és általában a vállalkozásokat. Mindennel egyetértek, majdnem mindennel, amit mondott. Három módosító indítványt nyújtunk majd be megfelelő időben a következők szerint. Az egyik kiegészítő módosítás, ezekkel már, tá, ezekről már tárgyaltunk. Az energiainfrastruktúra modernizációja kell, hogy a végső cél legyen a politikában, Európában, és minden szakpolitikának ezt kell szolgálnia. Nagyon fontos, hogy erre a bizottság figyelmét felhívjuk. A második, úgy tűnik, hogy nagyon egyedi ez az eset, de ahogyan a jelentés, a bizottsági jelentés tárgyalja a válság miatt szükségesé váló állami támogatást. Itt el kell különítenünk a katasztrófák esetét. Ilyenkor az EU-t nem lehet felkérni támogatásra, úgyhogy csak állami támogatásra lehet gondolni, úgy, mint például Magyarországon a vörösiszap esetében, de más esetekben is. Úgyhogy egy módosítást szeretnénk javasolni, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amely megfelelő válaszadást tesz lehetővé a kármentesítés esetében az állami támogatások tekintetében, az átláthatóság megkérdőjelezhető és ez például a magyar esetben érvényesül. A harmadik módosítás, amit szeretnénk benyújtani, egy horizontális és vertikális iránymutatás az állami támogatások politikájára, a távközlés ágazata megy a tartalom felé, a tartalom más felé, úgyhogy nagyon különböző ágazatok közelednek egymáshoz, ezért a különböző állami támogatási politikák, amelyek különbözőképpen érvényesülnek az egyes ágazatokban. Ezeket át kell tekinteni, hiszen ezek az intézkedések gyorsulnak, illetve ezek a folyamatok. Ezek volnának a módosítások, amelyeket az előadónak benyújtottunk. Köszönöm. Benson úr. Köszönöm, elnök úr. A vélemény nagyon sok értékes megállapítást tartalmaz, az itt a eh, legfontosabb eh, ittre legfontosabb területein. Először is azon gondolkodtam, hogy világosan kell hivatkozni azokra az alapelvekre, amelyek a versenypolitikánk alapját képezik. Például a nyitott piac, a kiegyenlített feltételek politikája, amelyek nagyon fontosak a fenntartható növekedéshez, foglalkoztatáshoz. Ami az energia területét illeti, ez a bekezdés talán konkrétabb is vol- lehetne, ami a versenyfeltételeket illeti, Ebben az ágazatban ugyanis még versenytorzulás érvényesül. A véleménynek fel kell hívnia a bizottságot, hogy a piac egészét tekintse, hiszen egyre növekvő számban termékek és szolgáltatások ebbe a kategóriába kerülnek, és az intereurópai szabványoknak erre vonatkozniuk kellene. Köszönöm szépen, elnök. Thank you, Mr. Benson. Köszönöm, Benson úr. Talán a bizottság véleményét is kikérhetnénk, Brands úr. Asszony, köszönöm, elnök úr. A bizottság üdvözli a véleménytervezetet. Véleményünk szerint nagyon sok fontos kérdést vet fel ez a tervezet. Természetesen szeretnénk arra is emlékeztetni, hogy az a jogszabályainkat következetesen alkalmazni szeretnénk, legyen az antitrust, vagy a fúziókra vonatkozó szabályozás egyes ágazatokban. Az is feltűnt, hogy vannak bizonyos felhívások ebben a véleményben, hogy használjuk ezt az ágazati vizsgálódási eszközt fel, és mérlegre kell tennünk, hogy ezt az eszközt használjuk-e majd. A bizottsági szinten meg kell találnunk a legjobb módját annak, hogy hogyan tudunk egy általánosabb kérdést felvetni, vagy hogyha ez versenyjogi kérdés, akkor ezt a szakpolitikai instrumentummal kell megoldani, úgyhogy az energiapiacra itt hivatkoznék is. Egyetértünk azzal, hogy biztosítani kell az energia egységes piacát, és az előadó agályaival egyetérünk, illetve az általános célkitűzéseivel, emlékeztetnénk tavalyi végrehajtási intézkedéseinkre, illetve idei intézkedéseinkre, melyek trösztellenes területen történtek. Jelen pillanatban kell, hogy tudomásul vegyem az észrevételeit a negyedik generációs mobil frekvenciákkal kapcsolatosan, az egységes szabványosítási rendszert is illetve szabadalmi rendszert is támogatja az előadó, ami pedig a KKV-kat életi emlékeztetnék arra, hogy már a 2009-es jelentésben megpróbáltuk hangsúlyozni jobban a KKV-k szerepét, mind a korábbi jelentésben, illetve az újban, amely a 2010-es évre vonatkozik, és már megkezdtük rajta a munkát. Végül pedig még egy konkrét észrevétel az árnyék előadó véleményével kapcsolatosan, már ami a Lisszaboni szerződést illeti. Tudjuk, hogy nem változott az együttdöntési folyamat a Lisszaboni szerződés értelmében, vagyis erre a területre nem vonatkozik ez, de a bizottság mindig is megpróbált konzultálni az Európai Parlamenttel a különböző javaslatai kapcsán. Folyamatosan szolgáltatjuk a dokumentumainkat különböző szakaszokban a konzultációra az Európai Parlamentnek. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Az előadó kíván-e szólni? Igen, tessék. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Az idő rövidsége miatt nagyon fontos az, hogy szorosan együttműködjünk az árnyékjelentéstevőkkel, annak egy, egy olyan szöveget kapjunk, amely tükrözi a szakbizottságunk véleményét. Úgy gondolom, hogy a Herzogerit által említett módosítások esetében egy közös vonalat meg tudunk majd találni. Ami pedig az energia kérdését illeti, az energialiberalizációs csomag itt arról van szó, hogy elmondjuk, hogy még akkor is, hogyha márciusban, 2011 márciusában a harmadik liberalizációs csomag életbe lép, nagyon pontosan meg kell néznünk azt, hogy javulnak -e ezáltal a versenyképességi, javul ezáltal a versenyképesség, és meg kell eh, nézni az egész szektoron belül a helyzetet, és hogyha ezt ha, ha ez nem javul, ha nem javul a helyzet. Jelenleg 2010. októberében ez már egy nagyon erős megfogalmazás, még akkor is, hogyha én osztom az önök eh, véleményét tartalmilag. Ami az elveket illeti, a javaslat eléggé rövid, 1500 karaktert lehet alkalmazni, tehát nagyon nehéz itt megfogalmazni mindent, de természetesen módosításokat előre lehet terjeszteni az elvekkel kapcsolatban. Ugyanez vonatkozik a kis és középvállalkozásokra is. Itt ezt ki lehetne egészíteni az 1500 karakteren túl, ezt lehetne még erősíteni módosítókkal. Szerintem módosítókkal ezt nagyon jól meg lehet tenni. Örülök annak, hogy egyeztetni tudunk az Európai Bizottsággal az elkövetkező ezen témáról, mert az Európai Bizottság számára nagyon fontos az, hogy valóban megfelelő legyen a versenypolitikánk. A módosítási indítványok benyújtásának a határideje holnap után, úgyhogy ha ilyet szeretnének benyújtani, akkor kérem, igyekezzenek. Csak angolul lehet benyújtani módosító indítványokat. Akkor a mai ülésünk első részét le is zárhatjuk. Három órakor találkozunk legközelebb. Viszont köszönöm a délelőtti munkát.